Good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt. Minden nyelven el tudom ezt mondani. Giorno. Let's now get started. Please try to find your seat. Kezdjük el a munkát. Kérem, hogy mindenki helyezkedjen el minél hamarabb, mert már is késésben vagyunk. Ez a brüsszeli idő 5 perccel a hivatalos után. Nagyon hosszú nap elébe tekintünk most itt a szakbizottságban, és van némi bejelenteni valóm a koordinátori döntésekkel kapcsolatban. A május 16-i napi rendet megerősítettük, és különböző napi rendi fontokat felvettünk még kiegészítésképpen az akvakultúra témája a spanyol televízió objektivitásának hiánya, egy mesterséges tó Görögországban, Lettországban a náci támogatókkal kapcsolatos szankciók, illetve az európai gyógyszerészeti ügynökség áthelyezése. A 0586-os petíció Galícia hulladékkezelésével kapcsolatosan, illetve ennek egy társ petíciója a júniusi napirendre került, hogyha addigra megkapjuk a választ a bizottságtól ezzel a feltétellel, különben még tovább halasztjuk. Franz Timmermans elnök úr jelezte, hogy 16-án nem tud köztünk lenni, ezért egy rendkívüli szakbizottsági ülés tartunk május 3-án, a mini plenáris után 2 és 3 óra között, akkor csak is ennek a témának szenteljük ezt az ülést, témán az úr megjelenésének. Két véleményt tervezünk, egyet az agri végrehajtási jelentésről az állatvédelem tekintetében, a állatszállítás során. A VUE készíti ezt a jelentést, a második pedig az AFKO jelentés, végrehajtási jelentés a az EU állampolgárságra vonatkozó szerződésbeli rendelkezésekről. A 1153-1201-est nyitva hajtjuk. Az 1164-78 és 86-osakat nyitva hagyjuk, és kiegészítő információt kérünk a bizottságtól az általam javasolt formában fogadtuk el a többi ajánlást. A B témák között a 67-es, a 244-est, a 1360-ast, a 463-ast és a 254-est, 245-ös nyitva hagyjuk. 277, 211, 472, ezeket a petíciókat majd valamikor egy következő napi rendünkre ismét felveszünk. Aztán a ciprusi tényfeltáró látogatás programját tekintettük át, megerősítettük a programot, és kértünk az ENSZ ciprusi békefenntartóival egy találkozót, Ennyi. A Jugendámtal kapcsolatosan a koordinátorok azt úgy döntöttek, hogy meghívó levelet küldünk a német kormányzatnak, hogy az illetékes minisztert, minisztereket meg tudjuk hívni valamelyik soron következő szakbizottsági ülésünkre. A hármas lista szerinti eljárásban volt egy rövid eszmecsere, petíciós bizottság találkozója a német Bundestággal ők, ővelük október 9-én találkozunk. A 12-12-2016-os petíció a szarvasmarhák azonosításával kapcsolatosan ennek a nyomok, az utókövetése következik majd, és a 0224 hogy az Európai Unió hivatalos nyelvein iskolai vizsgákat lehessen szervezni. Erről majd a Kult szakbizottsággal közösen tanácskozunk, a szóbeli kérdést a júniusi plenárison kell majd benyújtani, A Kulturális Bizottság egyébként az Európai Unió oktatásának modernizálásáról már tárgyal egy véleményt, ezzel együtt fogjuk ezt tárgyalni. Tájékoztató jellegű pontokat is tudomásul vettünk, az egyéb pontok alatt pedig a zöldek kérésére eszmecserét tartottunk az ECI rendeletre vonatkozó eljárásról. A finn zöldek közül meg fog jelenni néhány látogató, még nem érkeztek meg. Majd külön kitérek az ő ö, üdvözlésükre, hogyha megérkeztek, de hogyha véletlenül 20 bevonulnak ide a terembe, mindenki tudja legalább, hogy kik ők. Most szavazzunk. Egy rendelet tervezetre vonatkozó ö, javaslat ez. A 883 per 2004-es rendelet módosításáról, már ami a szociális biztonsági rendszerek koordinációját illeti, illetve a 987 per 2009-es rendelet módosításáról szól ez. Szavazunk. Gondolom mindenkinek megvan a szavazókártyája, lehet, hogy nem lesz szükségre. 66-os módosító mellette ellen tartózkodás elutasítva. 67-es, ez azonos tartalmú. 68 mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg ezt elektronikusan. mennyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 69, 70, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72, hát nem külön-külön, 72-73 mellette ellene tartózkodás elutasítva 74 mellette, ellene tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 75. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-77 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81 mellette, akkor ezt ellen, nem, a 80-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást, elutasítva. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodás, elutas, elfogadva. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86 mellette ellene igen, az oka fogyott lett. 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva 88 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 90 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 17 91, 92, 93 azonos tartalmak mellett ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen. Elfogadtuk. Jobban kell jelentkezni. 94 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 103 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 104 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 105 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24 és 116 azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25, 117 azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118 és 119, nem, ezek kiestek. 120 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 121 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 122 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 124 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. 126 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27 és a 127 együtt mellett ellene tartózkodás elfogadva. 128 kiesik, itt egy jó pár kiesik, és most a 8-as kompromisszumnál járunk, mellette lenne tartózkodás elfogadva. 120, nem, 135 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 136 mellette ellene tartózkodás, ezt most ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, most lezárom, elutasítva. 137 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette Jó, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 138, ez okafogyott, 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 140 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 141 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 142 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144 kiesik. 145 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizik csak ezt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Mellékletek. 146 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Abstentions rejected. 34. 34 eh, hivatkozás, 34-es elutasítva. Reambulum 1-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. Kettes, nem, második része a 35-nek ami az egyes kompromisszummal kiegészítésképpen kompatibilis, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Most következik a hármas, kompromi- hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva a 37-tel együtt, aminek ugyanez a tartalma, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es módosító mellette először a 39-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egészen mostanig elutasítva, és micsoda arányjal. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8 és 43 együtt mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. And now it's closed. Lezárom a szavazást, elutasítva egyetlen szavazat többségével. 44 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 45 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 46. Jó, ellenőrizzük. Minden már ilyen módosítót ellenőrzünk. 45-ről szavazunk lezárhatjuk, és egyetlen szavazat többségével elutasítottuk, mert közben még meg is érkezett valaki, vagy elkezdett szavazni, eddig nem szavazott, mert egyet több a szavazók száma, 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás, ezt viszont tényleg ellenőrizni kell megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, szoros eredmény volt, tényleg nagyon óvatosan kell néznünk a szavazati eredményeket, hármas kompromisszum mellett a tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Marias úr miért nem kérte, hogy ellenőrizzük? 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58, ez kiesik. 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. And now we can close the vote. Lezárom a szavazást. nagy többséggel egyetlen tartózkodással elfogadtuk a véleményt. Uh, on fact-finding visit to... Van még egy szavazásunk a tavaly júliusi tényfeltáró látogatásról. Nagyszerű látogatás volt, ez jól is éreztük magunkat, de hát sajnos szomorú dolgokat láttunk. De nagyon fontos, hogy az intézmények tudják, hogy Tarantóban mi zajlik. Go to the vote. Szavazunk. Amendment 1 in favor. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva kettő, mellette ellene tartózkodás elutasítva hármas, mellette ellene tartózkodás mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes, ezt visszavonták, ötös mellette ellene tartózkodás, ezt viszont ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegy mellette ellene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 Tízes módosító. Jó, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes módosító. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hol is a következő? 13-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette 14, az kiesik, én 15-öt mondtam mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Elutasítva. 16 mellette ellene ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. And it has been read. Elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Check that also. It's the first part we are checking now. Ellenőrizzük az első részt. Someone is not voting. Okay, now we close it. Lezárom a szavazást. Jóvá hagyva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20 mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. And now we can close the vote and it has been approved. And the final vote we do electronically, and the vote is open. A záró szavazást elektronikus szavazással intézzük, megnyitom a szavazást. And now we can close the vote. And it is indeed. Elfogadtuk. Vége a szavazásnak, de még mielőtt elszaladnának, szeretnék fontos bejelentést tenni ez a mai nap legfontosabb bejelentése. Péter Járnak ma születésnapja van. I'm not going to disclose his age. Azt most nem mondom meg, hogy hányadik. And, and, and that, that was the most important Ez volt mára a legfontosabb bejelenteni valóm. Eltitkoltam az életkorát számomra. Ő örökké fiatal marad, szinte kisfiú. Gratulálok, Péter! Hosszú napunk van, de azért legyen jó napunk, különösen Péter számára. So, those of you that want to leave the room, do it now. Aki szeretné elhagyni a termet, az most tegye meg és gyorsan. that would like to leave the room, please do it now. Aki szeretne távozni, az most tegye meg, és szép csendesen, hogy tudjunk dolgozni. And go to the oral question and resume. Szóbeli kérdés állásfoglalással a bizonytalan és határozott idejű szerződések, való visszaélések kérdése. 15-ös pont, csak angolul áll a rendelkezésre ez a szöveg. 26-án 3 óra a módosítók benyújtásának határideje, május 16-án lesz a szavazás, és valamelyik későbbi plenárisra visszük be, egyelőre ezt még nem rögzítettük, hogy mikor. Először is szeretném üdvözölni a bizottság képviseletében Nagarigye asszonyt, Remélem, hogy jól mondtam ki a nevét. Megadom ennek a szót. Uh, good morning. Um, we... Jó reggelt kívánok! The draft uh, resolution and... Megvizsgáltuk uh, a határozattervezetet és a szóbeli kérdést is, amit a bizottság tervez. Ez uh, a novemberi meghallgatás óta egy nagyon jelentős lépés. Az önök szakbizottsága számára készült egy tanulmány is, ami számunkra is hasznos volt. Ezen a ponton annyit tudok elmondani, hogy november óta folytatjuk a munkát azokon azokkal az eljárásokkal kapcsolatban, amelyek eh, a határozott idejű munkáról szóló irányelv megsértése okán elindultak. Van egy javaslat eh, az átlátható és kiszámítható munkakörülményekre. Eh, ez egy tágabb hatályú és célú joganyag, mint az az írásos nyilatkozat, ami korábban megjelent. Itt most a lényege tényleg az, hogy a hatáját kiterjesztjük, illetve további anyagi jogokat adunk a munkavállalóknak, mégpedig azoknak, akik a legbizonytalanabb munkaköröket töltik be. Ez számunkra egy fontos kezdeményezés, a tanácssal már elkezdtük az egyeztetéseket, és hamarosan önökkel is elkezdjük. Számítunk az önök támogatására, mert ebben az anyagban van egy sor fontos újítás. Nem fogok most a részletekbe bocsátkozni, hiszen hamarosan plenárisra kerül a vita. Minden esetre üdvözöljük az önök támogatását, amelyet a kezdeményezéseinkhez nyújtanak, hiszen fontos az, hogy a bizonytalan munkakörülményeket kiküszöböljük, illetve kezeljük a problémát. Köszönöm, és köszönöm, hogy ilyen sok információt tudott eh, belezsúfolni egy ilyen rövid felszólalásba. Jude Curtin Darling kezdi a képviselők részéről. Köszönöm, Cecília, és köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek is. Mi örülünk annak, hogy lesz egy ilyen eh, kérdés, szóbeli kérdés és állásfoglalás. Mindez eh, a petíciók, eh, nagyszámú petícióra reagál. Volt eh, egy vita novemberben a nyilvános meghallgatáson, is. mi úgy gondoljuk, hogy a szöveg jól tükrözi azokat a konklúziókat és javaslatokat, amelyek megfogalmazódtak a meghallgatásom. A bizonytalan munkahelyek számának növekedése gyakorlatilag egy rákhoz hasonlítható aláássa a társadalmi kohéziót és a gazdasági biztonságát, biztonságérzetét az embereknek. Erről volt szó novemberben is. Számos petícióból, sok országból benyújtott petícióból tudjuk, és tegnap megjelent egy tanulmány Nagy-Britanniában is, amely azt mutatja, hogy a nulla órás szerződések nagy-Britanniában nagyon elterjedtek, különösen bizonyos ágazatokban. Ez gyakorlatilag az élet tervezhetőségét teszi lehetetlenné. Nem tudják ezek az emberek megtervezni a jövőjüket, és elképesztően egyenlőtlen feltételeket teremt a munkáltatók és a munkavállalók között, és ahogy mondtam, rákként rágja a társadalmi kohéziót. Mi eh, szakbizottságként eh, a petíciós eh, felektől kapott panaszokat felkarolva foglalkozunk ezzel a témával, tudván tudva, hogy nagyon sok parlamenti szakbizottság területét érintjük, de ez nem szabad, hogy elrettentsen bennünket attól, hogy foglalkozzunk a kérdésekkel a plenárisan is. Én minden képviselőt és minden frakciót arra bátorítanék, hogy támogassák ezt a szóbeli kérdést és állásfoglalást, és beszéljük át alaposan a plenárison azt, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy kezeljük ezt a társadalmi bajt, mielőtt még, mielőtt még visszafordíthatatlan károkat okozna. Köszönöm, Járek következik. Köszönöm, elnök asszony. A szöveggel egyet tudunk érteni, de azért lehet rajta javítani, ami a címet illeti, ott eh, én általánosabban fogalmaznék, mert eh, különböző foglalkoztatási, foglalkoztatási típusokról van szó, ami pedig a nullaórás szerződéseket illeti, eh, a rugalmas foglalkoztatási formák szavakat használnám a címben. Számunkra a bizonytalan munkaszerződések azt jelentik, hogy nem tükrözik az európai vagy nemzeti standardokat a szerződések, különös tekintettel a munkai biztonságára, illetve az egészség, munkahelyi egészségi helyzetre. Ugyanakkor vannak szezonális munkák és szerződések, amelyek hasznosak és szükségesek, és javára válhatnak mind a, a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak sajnálatos módon itt olyan szavakat is használnak, amelyek nem feltétlenül használhatóak. Itt most utalnék arra is, amit az Európai Bizottság a közelmúltban lépett. Ez az, ez az irányelvjavaslat, amely decemberben jött ki az átlátható munkaformákról, amely összehasonlítva korábbi ügynökségi munkákról, vagy ideiglenes munkákról szóló irányelvekre a jövőbeli szerződés formákkal foglalkozik, ezen kívül az Európai Bizottság megfontolja azt, hogy egy Európai Munkaügyi Hatóság is felálljon. Ezek a javaslatok valóban arra szolgálnak, hogy nagyszámú munkavállalót, atípusos szerződésekkel dolgozó munkavállalót megvédjenek, illetve útmutatást adjanak a tagállamoknak, hogy hogyan lehet társadalmi védelmet biztosítani, és társadalmi biztosítottsági státuszt biztosítani a munkavállalók ennek a csoportjának, ezért összességében támogatjuk a szóbeli kérdést, és állásfoglalásra sajnos most el kell mennem, mert egy másik bizottságban szavazás kezdődik. Köszönöm hogy itt volt, és ilyen összefogottan fogalmazott, és most már tudjuk, hogy mi az ön álláspontja. Elnézést kérek, hogy kicsit csapongó vagyok, ennek az az oka, hogy meg vagyok fázva, ami a hétvégére, a hétvégén, az előző hétvégén teljesen munkaképtelenné tett, de még a következményeit most is érzem. Eleonóra. Köszönöm, elnök asszony. Úgy vélem, hogy ez az állásfoglalás, amiről ma beszélünk, amit én kértem, és igencsak erősen akartam, ez nyilvánvalóan egy nagyon súlyos témát ölel fel, a bizonytalan munkakörülményeket. Ez igencsak megerősödött az elmúlt években. Az európai és nemzeti vezető osztály felelőssége is ez. Tehát itt nagyon egyetérthetünk ezekkel a gondolatokkal, amik itt szerepelnek az anyagban. Ugye egyrésztről látjuk, hogy robbanásszerűen növekedett a bizonytalan munkakörülmények között dolgozók száma sok országban, Olaszországban is, ugyanakkor nincs nemzeti jogszabályi keret, hogy megelőzzék és szankcionálják méghozzá erőteljesen a határozott idejű szerződésekkel kapcsolatos visszaéléseket. Ez az európai jog világos megsértését jelenti, amelyet az Európai Bíróság ítélkezése gyakorlatos megszilárdít. Paradox dolog, hogy nem régiben pont e hiányosság okán a közszektorban, Olaszországban különösen megtapasztalhattuk azt a paradoxont, hogy egyes állampolgárokat elismertek, hogy ők az ilyen szerződésekkel kapcsolatos visszaélések áldozatai, és őket elbocsájtották azon hivataloktól, ahol dolgoztak. Ez egy elfogadhatatlanná váló helyzet, felelős ezért az Európai Bizottság is nagyon erőteljes késedelmeket halmoz kockázat ugyanis fel a jelenleg zajló jogsértési eljárások kezelésében. Itt hatalmas dokumentum tömegek vannak, amelyek bizonyítják félreérthetetlenül ezeket a károkat, hogy amik ezen intézkedések hiányából adódnak. Ami pedig ezen szempontok megjelenését, illeti az állásfoglalásban, ezzel természetesen nagyon egyetértek. értek. Aztán itt a jogszabályok, a kifejezett hivatkozás az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatára, ugye itt határozott munkaidejű szerződésekkel foglalkozik, foglalkozott ez a szerv, és ez összeegyeztethető az EU jogával, már ami a visszaéléseket illeti a határozatlan idejű munkaszerződések kapcsán. És ezen következ, ennek következményeit világosan ki akarja iktatni. A határozott, munka, határozatlan munkaidejű szerződések kellene, hogy legyenek az alap, és a határozott, határozott időről szóló munkaszerződések csak egyes ágazatokban, egyes foglalkozásoknál, egyes tevékenységek esetében lennének elfogadhatóak e szerint. Módosítani szeretném ezt a szöveget, hogy még koherensebb legyen. Néhány módosításom lenne Fontos azt megjegyezni, hogyha is esetén a bíró a kártérítés mellett van, akkor ez a kártérítés nem lehet egy szimbolikus mértékű, hanem a munkavállaló által elszenvedett összes kár valódi megtérítésére kell, hogy irányuljon. Köszönöm, hogy mindenki aktívan részt vesz eh, ezen állásfoglalás kidolgozásában. Nagyon sok petíciót kapott ugyanis a szakbizottságunk ebben a témában. Fontos eh, hallatni hangunkat, illetve hangot adni azon több millió bizonytalan munka körülmény között dolgozónak, akik ezen eh, körülményeket megtapasztalják egész Európában. Thank you, Mr. Marias. Köszönöm, Marias úr. Köszönöm, elnök asszony. Fontos ez a kezdeményezés, melynek tárgya az állásfoglalás, illetve a szóbeli kérdés ezen úgymond rugalmas munka feltétele kapcsán. Ez egy hatalmas probléma egész Európában most már. Egy olyan elképzelésből indult ki, amely néhány évvel ezelőtt született, mely szerint a az európai versenyképesség nevében csökkenteni kell a fizetéseket, és innen indult ki minden. Az európai gazdaság versenyképes lehet, gondolták ők, ha egyfajta kínai szintre sűjesztik a béreket, a fizetéseket. Ugyanakkor a versenyképességnek az innováción, az új technológiákon kell alapulnia és a nem túl magas költségeken. Nos, néhány év elteltével jó magam a Krétai Egyetem tanáraként, de akár ügyvédként is, és más személyek együtt arra a következtetésre jutottunk, hogy az Európai Unió versenyképességét nem lehet úgy erősíteni, hogy a béreket, fizetéseket csökkentjük. Ugyanakkor itt vannak ezek az atipikus munkaformák, és egy másik szélsőségig jutottunk. Most már nulla órás szerződések vannak akár, és nem létezik biztosítás egyes munkavállalók vonatkozásában. Így módon a társadalombiztosítás is meg szenvedi mindennek a következményeit, mert hogyha foglalkoztatás csökken, és csak egy korlátozott számú órára van lefedve a munkavállaló biztosítás által, akkor persze a biztosításhoz való hozzájárulás is csökken, és ez a biztosítás gyengülésével járhat, illetve további következmény a nyugdíjak csökkenése. Örülök, hogy beszélünk erről a témáról, ugyanakkor a következtetéseinknek határozottaknak kell lenniük. Olyan foglalkoztatási formákra kell ugyanis áttérnünk, amelyek magát a foglalkoztatást, a munkát támogatják. Ugyanakkor annak is tudatában kell lennünk, hogy a rugalmasság és a biztonság a foglalkoztatás keretében, tehát az a flex security, ez nem adta meg a várt eredményeket, tehát kicsit önkritikusnak kell lennünk, mert egyesek 20 évvel ezelőtt nagyon is favorizáltak ezt a foglalkoztatási formát, akár a köz, akár a magánszektorban. Itt tehát el kell gondolkodnunk, esetleges szociális jellegű támogató intézkedésekről, amelyek a foglalkoztatást erősítik. Egy európai minimálbért kell bevezetni, és európai szinten egy minimális munkanélküli segély is bevezethető lenne. Itt fontos mindenki véleményét meghallgatni a vita során, ugyanakkor fel kell lépnünk azon elképzelés ellen, mely szerint az Európai Unió versenyképessége, illetve a gazdaságunk versenyképessége a fizetések csökkenésén alapul. Az Európai Központi Bank, ha fel akar lépni az infláció növekedése ellen, nem növelhetjük a fizetéseket, mondják, tehát a fizetések már nem növelhetők, mert így nem lehet az, infl- az infláció növekedését 2% alatt vagy olyan közelében tartani. Nos, meghallgatjuk majd a különböző véleményeket eh, itt a vita során, és beavatkozunk az egész eljárás alatt. aki következik. Köszönöm, mindenkit üdvözlök. A kollégák, akik mostanáig hozzászóltak, már kifejezték a mi álláspontunkat. Jó munkát végeztek ezzel az állásfoglási tervezettel, mindenkinek gratulálok, tehát aki ehhez hozzájárult. Most ugye a szóbeli kérdést vizsgáljuk. Van itt egy probléma, amely az egész európai társadalmat érinti. A munkaadók hatalmáról, erejéről van szó, akár köz, akár magánszektorról beszélünk. Hát, erőről, befolyásról beszélek, hiszen itt a pénz, a döntéshozatali hatalom, a befolyás az ő kezükben van. Az Európai Parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel a plenáris ülésen, és más jelentések is születtek ebben a témakörben. Most meg akarjuk erősíteni az eddig tett erőfeszítéseinket ezzel az anyaggal. Az a kérdés, hogy mit is várunk konkrétan az Európai Bizottság részéről a jogalkotási tevékenység szempontjából, és milyen nyomást óhajtunk gyakorolni, vagy gyakorlunk a tagállamokra a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Persze az illetékes miniszterekre is nyomást kell gyakorolni, hogy alkalmazzák is az Európai Parlament által elfogadott határozatokat. Én ugyanis úgy vélem, hogy nem könnyű rövid idő alatt változást elérni. Tekintettel a gazdasági válságra, amely nem sújtotta az összes tagállamot, de nagyon sok tagállamot erőteljesen érintett a gazdasági válság. Egyesek a válságot hozzák fel őrügyül, hogy ezen munkafeltételeket a munkavállalókra kényszerítsék. Ugye itt vannak a nullaórás munkaszerződések például, de van egy fordított probléma is. Cipruson ismerek olyan személyeket, akik sokkal többet dolgoznak, mint 8-10 óra naponta. A hétvége nem létezik számukra, néha a hét közben van egy pihenőnapjuk, és hallott láttam egy kijelentést, amely leegyszerűsíti az ezen munkavállalókát a tapasztalt nehézségeket. Itt olyan személyekről van szó, akik napi 10 órában akár például szerződéseket írnak számítógépen. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy az az elképzelés, hogy itt nagyon alacsony szintű tevékenységekről van szó. Itt persze mindenki egy erős üzenetet akar küldeni, hogy bemutassuk a helyzetet. My... Nincs már senki más a listámon, tehát eh, ahogy mondtam, a szavazás az május 16-án lesz. A különböző frakciók között lesz majd egy találkozó. Május másodikán ez eh, már tervbe is van véve, én magam is várom ezt az alkalmat. Legközelebb a bizottságban remélhetőleg el fogjuk tudni fogadni ezt a szöveget, és akkor mozgásba lendülnek a dolgok. Köszönöm mindenkinek a részvételt, az Európai Bizottság képviselőinek is. Megpróbáljuk eh, ezt a kérdést a lehető legjobban megfogalmazni oly módon, hogy eh, az hasznos legyen az Európai Bizottság számára is. Mi a saját petícióinkkal dolgozunk, az Európai Bizottság a saját anyagával. E, jó lenne, hogyha itt sikerülne együttműködni. Következik a 16-os napi rendi pont az 535 per 2017-es e, petíció, amely a fogyatékkal élők mobilitásáról szól. A petíció benyújtója nincs ugyan itt, de valószínűleg követi az interneten ezt az eseményt. Amennyiben ez valóban így van, akkor üdvözöljük Önt, és reméljük, hogy egy másik alkalommal személyesen is meg tud jelenni. Az Európai Bizottság szokásához híven itt is van, és meg is kapja a szót. Thank you, Chair. Sophie Maracombo, I work in... Köszönöm, elnök úr, Sophie Maracombo vagyok, a MOVE főigazgatóságon dolgozom, és most franciául fogom folytatni. Szeretném kiegészíteni azt az információt. Szeretnék néhány kiegészítő információt adni az utasjogokkal kapcsolatos szabályozást illetően, mert ami a fogyatékkal élők vagy korlátozott mobilitású személyek helyzetét illeti. Itt az Európai Unió előre lépéséről szeretnék szólni a jogterületén, ezen személyeket illetően, és visszatérnék a segítségnyújtásra a fogyatékkal élő személyek, vagy korlátozott mobilitású személyek esetében ezen rendelet vonatkozásában. Ugye itt az előzetes bejelentésről van szó, az utazás előzetes bejelentéséről, hogyha ők segítséget kaphatnak, Ugye itt a határidőt kifogásolta a petíciót benyújtó. Szeretném megmagyarázni, hogy miért is van ez a 36 vagy 48 órás határidő, hogy ez miért került beillesztésre a rendeletbe. Ennek két oka van, főként az első az, hogy biztosítani kell, hogy egyrészt a személyzet, akinek segítenie kell a korlátozott mobilizáció, beosztású szemét, valamint az anyagi feltételek azok rendelkezésre álljanak az elindulása időpontjában. Ugye itt beleértve a csúcsforgalmi időszakokat is. Tehát itt figyelemmel kell lenni arra, hogy mit irányoz elő a rendelet. Itt egy megfelelő segítségnyújtásra van szükség az adott személy problémájától függően. Csak egy példa, nem tudom, hogy önök megtapasztalták-e, láttak-e ilyet, vagy maguk is kaptak-e ilyen segítségnyújtást. Itt most például egy tolószékes személy, például egy szeretném felhozni, aki repülőgépre akar szállni, hát itt ugye két személyre van szükség, akik neki segítséget nyújtanak a repülőtéren, valamint liftre, hogy elvigyék a repülőgépig, és talán széket, ülést is kell váltania, hogy bejusson a repülőgépre, és ez persze a repülőgép indulását is késleltetheti. És a személyek, akik már a megérkezett repülőgépen ülnek, azoknak el is kell hagyniuk a repülőgépet, mielőtt az új utasok beszállnának, tehát itt mindenképpen egy előzetes szervezést igényel ez a helyzet a, repülőgép, a repülőtér vonatkozásában. És ezért volt az a célunk, hogy azt is lehetővé tegyük, hogy valaki egyedül utazhasson, tehát nem feltétlenül utazik valaki más kísérővel, tehát önállóan is helyet változtathat. Ezért határoztuk meg ezeket a határidőket, ezek számunkra észszerűnek tűntek, ezért illesztettük ezeket a jogszabályba. Köszönöm, és most átadom a szót kollégámnak, a, DG, a, a foglalkoztatásügyi főigazgatóság részéről. Thank you. Uh, my name is Hanna Valecka. Köszönöm, Hanna Valecka vagyok a foglalkoztatási főigazgatóságról. Mi hozzátettünk ehhez az információhoz. Van egy kísérleti projekt, amely célja, hogy a könnyű mozgás lehetővé tegye, ez önkéntes. Nyolc ország csatlakozott ehhez a projekthez, de idén szeretnénk értékelni ezt a folyamatot, és ezt követően a modellt felajánlani más országoknak is. Ezt a projektet a kölcsönös önkéntes elismerés jellemzi. A kultúra, a pihenés, a sport és a közlekedés területére terjed ki, de nyilvánvaló, hogy a közlekedés ezen belül egy nagyon fontos terület, ugyanakkor költséges is, ezért a közlekedés területén számos ország inkább kimaradna ebből az elképzelésből. Remélem, hogy a jövőben rá tudunk venni több országot arra, hogy a közlekedésre is kiterjessze ezt az önkéntes együttműködést. A személyi segítőkre vonatkozott a kérdés, illetve a petíció egyik konkrét része. Eh, az a rendszer, amit mi kialakítunk, az megint csak az önkéntes elismerésen alapul, tehát eh, az egyes tagállamok döntik el, hogy ezek az önkéntes segítők, ezek, eh, ezekre kiterjed-e a projekt. A kísérleti projekt befejeződött, most történik a kiértékelése, és remélem, hogy a jövő évben a többi tagállammal is tudunk tárgyalásokat folytatni, különösen azokkal, amelyek eh, érdeklődést fejeztek ki az iránt, hogy csatlakozzanak ehhez. Köszönöm, és köszönöm, hogy ilyen egyértelműen fogalmazott. Önkéntes megállapodásokról van szó, és mindannyian tudjuk, hogy hát ez mit jelent. Nagyon régóta vagyunk már a pályán ahhoz, hogy tudjuk, hogy ilyenkor nagyon nagy reményeink nem lehetnek. Eh, Szolidád következik most. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a, a petíció szerzőjének, hogy újba behozott egy régi témát a petíciós bizottságba az közlekedés hozzáférhetőségével kapcsolatosan. A bizottság próba projektet folytat most. A javaslatnak a kivitelezhetősége kérdéses, mert önkéntes a benne való részvétel. Nagyon fontos volna, hogy valamiféle ajánlás vagy kötelezettség keletkezzen a tagállamok és cégek számára. A nemzeti hatáskörökre tartozik ez, de ezt ki kellene terjeszteni az Európai Unióban a fogyatékossági politikát komolyabban kell venni, konkrét intézkedéseket kell tenni. Például a fapados légitársaságoknál még súlyosabb a helyzet, mint máshol Bizonyos petíciók születtek már azzal kapcsolatosan, hogy milyen nehéz a fogyatékossággal élők számára használni ezeket a szolgáltatásokat. Sok esetben arra kényszerülnek, hogy valaki velük utazzon, vagyis két jegyet kell venniük, ami diszkriminatív eljárás, hiszen már az is megoldás lenne, hogyha a kísérőnek nem kellene fizetnie. Ami pedig az Európai Uniós szociális biztonsági rendszerek összehangolását illeti, itt is nagyon fontos a fogyatékosság kérdése. Fontos, hogy az európai Unióban egységes legyen a fogyatékosság fogalma és ennek a meghatározása. Az is igaz, hogy a fogyatékossági kártya, egy európai szinte kártya jól működhetne, hogyha elismernék ezt a státuszt az összes európai országban, bárhová is utazik az illető. Bizonyos országokban vannak, vannak ilyen kártyák, máshol nincsenek, mások a, a kritériumok. Az lenne kívánatos, hogy mondjuk egy spanyol fogyatékossággal élő elutazhasson Horvátországban, ott is használhassa a fogyatékossági kártyáját, és ugyanazokat a jogokat élvezze. A fogyatékossággal élők számára ez a kártya nagy segítség volna. Garantálni kell a diszkrimináció mentességet, ehhez harmonizációra van szükség az Európai Uniós jogszabályokban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Marias úr. Köszönöm, elnök eh, asszony. Úgy vélem, hogy ez a petíció rendkívül fontos, még ha a petíciót benyújtó nincs is jelen. Talán éppen azért van ez, mert eh, nehéz számára közlekedni. Nos, egyetértek azzal, amit az előttem szólók mondtak. Mindez nagyon fontos. Több ízben beszéltünk már arról a problémáról, amely a fogyatékkal élő személyeket érinti az Európai Unión belül, és itt utaltunk például a Romániában fennálló gondra, ahol is a fogyatékkal élő személyek nem tudják például a vonatot használni, ugyanis több nappal előre be kell jelenteniük utazási szándékukat, hogy aztán végre utazhassanak. És itt olyan infrastruktúrákról beszélünk, amit az Európai Unió finanszíroz, a vasút, vagy akár a repülőterek működése az Európai Unióban, az ezekhez való hozzáférés a fogyatékkal élő személyek számára nagyon lényeges. Ami pedig a kísérő személyeket illeti, itt ezek számára térítésmentesen kell jegyet biztosítani, mert ha nem így történik, akkor ez súlyos problémákat okozhat. Aztán a harmadik dolog a fogyaték kos státus elismerése. Amit itt elmondtak, az helyes. Azt hiszem, hogy a, meg kell teremteni, létre hoz, kell hozni a fogyatékkal élő személyek számára azt a kártyát. Mire várunk még, hogy az létrejöjjön? Itt kölcsönös elismerésre van szó ezen kártyát, illetve minden egyes tagáll tagállamban. Tehát minden egyes tagállam köteles elismerni ezt a kártyát amelyet egy másik tagállam bocsájtott ki. Azt hiszem, hogy ilyen módon valamennyi tagállam kötelezve lesz arra, hogy megvalósítsa a fogyatékkal élő személyek kártyáját. Van itt egy petíció, amely újfent megmutatja, hogy mennyi probléma áll fenn, milyen sok problémával szembesülnek a fogyatékkal élő személyek, minden egyes esetben, ha vasútra akarnak szállni, vagy más módon utazni. Kuneva asszony. Köszönöm szépen. Nagyon nagy tapasztalataim vannak ezen a területen, és nagyon keserű is vagyok, amikor ezen problémákról beszélünk ugyanis ha repülőre szállok, vagy vonatra, ugye mindig megtapasztalom ezeket, Brüsszellel kezdeném, mert úgy vélem, hogy itt a legrosszabb a helyzet Európában, és az összes európai főváros közül itt a legrosszabb a helyzet. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy Brüsszel, ahol ugyanis a nemzetközi vagy európai szervezetek 90%-a székhelyel rendelkezik, egyáltalán nincs felszerelve e tekintetben, és annyira rosszul szervezett, akár a vasutat, akár a repülőgépeket, repülőtereket tekintjük. Franciaországban is, hogyha 48 órával előre nem jelenti be valaki, hogy vasútra akar szállni, vonatra akar szállni, akkor nem biztosítanak neki segítséget. És ez a segítség nagyon nehezen kerül megvalósításra. Nekem például ez azt jelenti, hogy fogyatékkal élő személyként nincs jogom az utazásra, és nincs döntési szabadságunk, hogy bármikor elindulhassunk, utazhassunk, úgy, hogy megvan a szükséges segítségnyújtás. Ez a bizonyos kártya, amiről szó esett, erre nagyon nagy szükség van, ugyanis a fogyatékkal élő személyeknek ugyanolyan jogokat, lehetőségeket és eszközöket kell biztosítani az utazásra egész Európában, mint másoknak. van az egyes e és egyéb dokumentumok, amelyek segítenek az orvosi ellátás esetében, ugyanakkor nem létezik a fogyatékkal élő személyek európai szintű kártyája, amely ugyanazon jogokat biztosítaná számunkra a közlekedés területén, ha utazunk. Úgy vélem, hogy a Brüsszel város önkormányzatától kellene valakit meghívni ide a szakbizottságunkhoz, a petíciós szakbizottsághoz, hogy megvitassuk ezeket a nagyon súlyos problémákat, ugyanis itt valóban meg kell könnyíteni a hozzáférést, akadálymentessé kell tenni a közlekedést a fogyatékkal élő személyek számára. Nagyon sokszor látok családokat fogyatékkal élő gyermekekkel, akár nagyon súlyos fogyatékkal élő gyermekekről van szó. Ők nagyon súlyos nehézségekkel szembesülnek a repülőgépen vagy más közlekedési módokon, de nem valódi segítségnyújtás ez, amit kapnak, nem az, amit kérnek. Például a repülőgépeken az üléseket ki kellene tudni szerelni, hogy elférjenek a ö, tolószékes utasok ö, eszközei. Nagyon sok nehézséggel szembesült tehát, és ö, egyszerűen fáj a szívem, amikor leírja ezeket az elfogadhatatlan helyzeteket, mondja az elnök. Rossza. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek. Sok petíció volt már erről a témáról, az EPP részéről is. Én, nálunk is volt egy olyan misszió Romániában, ahova nem tudtam elmenni, mert nekem is nehézséget okozott az utazás. és Romániában például ezeket a nem kötelező módosításokat nem hajtották végre. A bizottsági kísérleti program Belgiumban, Ciprusban, Észtországban, Finnországban, Máltán és Romániában dolg- működik. A jó gyakorlatok cseréje a cél, a parkolási kártyára nézve. Nyolc ország vesz részt tehát ebben a projektben, ezt értékelni fogja a bizottság. A kérdés, hogy mi az, amit lehet javítani, és mit fognak a jövőben javasolni. Kuneva asszony és Marias kolléga Soledad, akik felszólalta, ők is elmondták, hogy a személyek, az áruk szabad mozgása megvalósult, a digitális szabadság is javul a roaming díjak eltörlésével, de a fogyatékossággal élők ezt nem tudják kihasználni. Nem minden országban érvényesülnek ugyanazok a szabályok. Az Erasmus esetében van fogyatékossággal élők számára is Erasmus, de csak öt ember tud ezt eh, igénybe venni, és eh, ebben az esetben az őket kísérőt eh, nem támogatja a program. A petíciós bizottság sokat tehetne annak érdekében, hogy a fogyatékossági mértéke kölcsönös elfogadása megtörténjen az országok között, és Európán belül a szolgáltatásokat egységesíteni kellene. Ennek lenne érde, értelme, mert hogyha valaki fogyatékossággal él és utazik egy másik országba, akkor ezen kell gondolkodni, hogy ott milyen lehetőségei vannak, és mihez van joga. Ez elfogadhatatlan egy olyan térségben, aminek elvileg nem szabadna, hogy határokkal rendelkezzen. Sokat kell tenni azért, hogy felvilágosítsuk az embereket, például a parkoló kártya nem működik, amit az egyik országban kiváltok, a másik országban. Nagyon sok mindent kell még tenni. Mindannyian együtt, egyetértünk, aztán végül is nem változik semmi, pedig nagyon fontos lenne ez a változás. Hát ez az, hogy mindenki egyetért, és nem történik semmi. Mint amikor a bizottságot kérjük, hogy a legjobb gyakorlatokat tárják fel. Szerintem ez az önkéntes alapú szabályozás olyan, mint egy fekete lyuk, hiszen nem történik konkrétan semmi. Amikor az európai fogyatékossággal élők számára a hozzáférésre vonatkozó szabályt elfogadtuk, akkor reménykedtünk, de most még mindig várjuk a megvalósítást, tudjuk, hogy minden önkéntes alapú. Svédország volt a személyes segítségnyújtásban a leghaladóbb a közelmúltig, de azért most már azt tapasztalom, hogy romlik a helyzet nálunk is. Az európai intézményeknek, a mi szakbizottságunknak arra is rá kell mutatnia, hogy a szabad mozgás joga mindenkit megillet, a fogyatékossággal élőket is. Nem szabad, hogy ez csak egy szép álom legyen, valóra kell váltani, és ezt úgy vélem, hogy kötelezettségünk, kötelességünk. Folytatódik tehát a küzdelem, és nem szabad, hogy feladjuk. Máriász úr. Köszönöm. Elnök asszony, lenne néhány javaslatom. Persze, tartsuk nyitva ezt a petíciót, de ahogyan Kuneva asszony is mondotta, a brüsszeli város önkormányzatának küldhetnénk egy levelet, ugyanis a Brüsszel nagyon sok kedvező vetülettel rendelkezik, ugyanis sok a nemzetközi szervezet, nagyon sok forrást kap a város ezen jelenlét miatt. Ezeket itt a városban kellene felhasználni, hogy az európai jogszabályokat alkalmazzák. Aztán küldhetünk egy ilyen levelet a tagállamok összes állandó képviseletének, amelyek nem vesznek részt a kísérleti projektben, ebben az önkéntes projektben. Jelenleg ugyanis csak 8 ország vesz részt ebben. Szerintem tehát az állandó képviseleteknek is ki kell küldeni ezt a levet, Görögország és más országok képviseleteinek, hogy ők is csatlakozzanak ehhez a kísérleti projekthez. Egy további javaslat A petíciót tudomásul vétel céljából megküldhetjük az Európai Parlament illetékes hatóságainak, így például gondolok a közlekedési szakbizottságra, mert azt is elő kell mozdítani, hogy egy fogyatékkal élő személy kísérője akár térítésmentesen, akár rendkívül olcsón utazhasson. Aztán nyomatékosítanám ennek a kártyának a kölcsönös elismerését, amíg nem jön létre az európai szintű kártya. Tehát itt a Libe szakbizottság is érdekelt lehet. Végezetül a jogi szakbizottságtól azt kell kérnünk, hogy irányozzanak elő egy kártérítési jogot a fogyatékkal élő személyek számára. Egy azonnali kártérítésről lenne szó, amennyiben a légitársaságok vagy vasútársaságok nem tartják tiszteletben ezen fogyatékkal élő személyek jogait. Tehát ha sérülnek a jogaik, akkor egy azonnali kártérítést kellene nyújtani. És így a petíció ból egy általánosabb következtetést is levonhatunk, nem csupán a tekintetben, hogy mi történik Belgiumban, hanem egy európai szintű kezdeményezést indítanánk, mert petíciós szakbizottság ö, szintjén egy koordinált tevékenységet indítanánk be. Köszönöm. Tehát akkor azt javaslom, hogy természetesen hagyjuk nyitva a petíciót. Ahogyan Kuneva asszony elmondta, Brüsszelnek kellene lennie egyfajta világító toronynak, nem pedig hátul kellene kullognia a listán eh, már ami az akadálymentesítést illeti. Ahogyan eh, Maria úr elmondta, Brüsszel polgármesterének küldjünk egy ilyen értelmű levelet, illetve a tanácsi elnökségnek is, és az állandó képviseleteknek azzal, hogy a az akadálymentesítés irányelv trialógusra kerül nem sokára, és mivel kiderült, hogy önkéntes jellegű a részvétel és az elismerés, mégis a legjobb gyakorlatokat meg kell osztani. Mik a jó gyakorlatok, hogyan lehetne őket megosztani, mi az, amit terveznek. Reménykedjünk abban, hogy ezúttal a tanács nem egy órási fekete lyukkal válaszol, hanem valamilyen értékelhető válaszsal a megkeresésünkre. Ennyit tehetünk. Remélem, hogy ebben mindenkire számíthatok. Ahogyan Rossz is elmondta, én is azt gondolom, hogy a mi bizottságunk munkája nagyon hasznos lehet. Már a mandátum elején elmondtuk, hogy a, az akadálymentesítés helyzetében esetében jobb helyzetet kell magunk után hagyni, mint amit találtunk. Ez a legfontosabb feladatunk, vagy küldetésünk. Soha nem szabad feladni, és folytatni kell a próbálkozás. Nagyon fontos kérdésed. Úgy vélem, vendégeink érkeztek. A finn vendégeket üdvözölhetjük? Let's, let's thank each other for this exchange and move to... Köszönjük az árnyék előadóknak ezt az eh, eszmecserét. A 745 es és a 371-es petíciókról értekezünk most. David Nert úr a, a petíció szerzője, ő közöttünk van. 5 percben meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy kapok néhány percet az ügyem bemutatására. Nem először vagyok itt, néhány évvel ezelőtt itt voltam már, hogy beszéljek arról, milyen nehéz a sportújságíróknak hozzáférni a sporteseményekhez, és tájékoztatni ezekről. Néhány évvel ezelőtt már említettem, hogy milyen uh, drágák a rádió közvetítési díjak, a bajnokok ligája közvetítések esetében. Két új esetet szeretnék azóta ismertetni az UEFA bajnokság során a nem koncesziós szolgáltatóknak egyszerűen nem volt hozzáférésük a helyszínhez a mínusz egy napon, a meccsek napján, a BN Sports egy katári cég volt a média partner a kézilabda világbajnokságon 2017-ben, amikor ez a bajnokság Franciaországban volt, kiderült, hogy a francia törvény, amely tiltja a rádió jogok eladását, ezt nem vették figyelembe. Nem francia rádióállomások kaptak közvetítési jogot, a legtöbben az otthoni stúdióba kell, hogy közvetítsenek, nem tudtak megjelenni. A helyszínen olyan drágák voltak a jegyek. A svéd rádió esete például ez volt. Ez egy erős trend, kizárják a sajtót, a legtöbb klub a saját fotográfusait alkalmazza, és nem adnak hozzáférést a független sportriportereknek és fotoriportereknek, a kisebb eh, sportágak azt gondolják, hogy akkor lesznek professzionálisak, hogyha átveszik ezeket a gyakorlatokat. A korfball például jó példa erre, Hollandiában és Belgiumban gyakorolják. Itt is ez volt az eh, a helyzet, hogy a sajtónak csak a saját fotóikat adták át, amit profi fotósok készítettek. Így eh, a, a független sajtó képviselői eh, alig tudtak megjelenni, vagy ha meg tudtak jelenni, akkor a, a profi felbérelt fotósoktól nem tudtak hozzáférni a helyszínhez. Múlt, hét, múlt nyáron az Ajaxban eh, egy új vezető edzőt neveztek ki, és csak az Ajax TV elnevezésű csatorna tudott kérdést feltenni neki. Természetesen felhasználhatták a független média csatornák az Ajax TV által átadott anyagokat. A legtöbben nem tették meg, hanem néhány hetet vártak, mire a saját kérdéseket is feltehették. Az Ajax sokszor törli a meccsek előtti sajtótájékoztatókat Németország, Németországban, Münchenben például meghívásosak a sajtótájékoztatók, és kizárnak újságírókat gyakran a meccsekről ezeket legtöbbször meg lehet oldani ezeket a problémákat, de ezekkel a problémákkal találkozunk az EU országokban, eu kívül is. Az Európai Sport Újságírók Szövetsége úgy gondolta, hogy erre a problémára a parlamentnek fel kell hívni a figyelmét, mert közös európai szinti megközelítése volna szükség ezzel segítendő sport újságírás ügyét. Köszönöm a bizottság képviselője jelen van, ketten vannak, egy valaki fog szólni, Márk úr. Köszönöm, elnök asszony. Csak az új petícióval fogok most foglalkozni, hiszen a korábbi válaszban a 745-2013-ast azt már egy jó ideje nyújtották be az új petíció 371 per 2017-es, kiegészíti a korábbi petíció tájékoztatását, nagyjából ugyanarról a kérdésről szól. Két esetről volt szó a, a sporteseményekhez való hozzáférés korlátozásáról. A bizottság továbbra is úgy gondolkodik, ahogyan az mostan és a korábbi petícióra adott írásbeli válaszunkban rögzítettük. A bizottság nem tud beavatkozni a helyzetben mert a, a szabályozás, a jogszabályok nem szabályozzák ezt a fajta hozzáférést, a hozzáférési jogokat. Megvizsgáltuk az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv rendelkezéseit, hogyha a tagállamok készíthetnek is ilyen szabályokat, ez csak a televíziós közvetítések jogát szabályozza, nem pedig a, a rendezvények helyszínéhez való hozzáférés jogát. A bizottságnak nincsen hatásköre a petícióban megfogalmazott állítások kivizsgálására. Köszönöm. Köszönöm. Most megadom a kollégáknak a szót. Marias úr, nagyon örülök, hogy visszajött. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Nos, ez a petíció különlegesen fontos. Azonban nem értek egyet az Európai Bizottság képviselőjével, és megismétlem azt, amit már a korábbi petíció a 745 2015 kapcsán is elmondtam úr tollából. A futball, különösen a sport ebben a, az időszakban mindenképpen egy gazdasági értéknek tekinthető. A futball és az összes többi sportág, amit professzionális szinten űznek, ugyanazon feltételek mellett valósul meg, hiszen itt gazdasági javakról van szó. Ha tehát itt jogsértésekre kerül sor, akkor gazdasági jogok sérülnek, akár a az újságíróké is, akik ugye szolgáltatást nyújtanak, mely szolgáltatás az Európai Unió keretei között elő van irányozva. Itt ö, talán létezik versenyjoggal kapcsolatos szabályok megsértése is ilyen esetekben. A különböző futballcsapatok, de akár az UEFA vagy a FIFA is az általuk kikényszerített normákkal egyfajta kartelt hoztak létre, és ez olyan feltételeket teremt, amely a versenyjog megsértéséhez vezet. Lehetséges tehát a sportszövetségek, akár az UEFA, akár a FIFA tevékenységének ellenőrzése, és azt az ellenőrzést az Európai Bizottság végezhetné el. Nos, már megszületett az Európai Bíróság első ítélete a Koch ügyben, és ebben azt jelentették ki, hogy a sport egy gazdasági, a gazdasági javaknak minősülnek ezek a sportágak, aztán ott van a Bosman eset, és ez lehetőséget biztosít az Európai Bizottságnak a beavatkozásra. Furcsa az, hogy nem értékelték Bagelman úr tevékenységét, amikor is az Európai Bizottság versenyjogi ö, főigazgatósága megpróbálta az UEFA-FIFA helyzetét elemezni. Úgy tűnik, hogy nem vették figyelembe azt a tényt, hogy néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság ellenőrzést végzett és beavatkozott a sporttermékek értékesítésével foglalkozó szervezeteknél a sporteseményeket követően. És itt a versenyjog megsértések esetein merültek fel. Ez tehát egy új helyzetet teremt. Ugye itt gazdasági helyzetről, problémáról van szó, és akár futballcsapatokról, akár kosárlabda csapatról, vagy bármilyen más sportágról, csapatról beszélünk, a sport mindenképpen gazdasági értékkel bír, és éppen ezért a versenyjog rendelkezéseinek hatája alá kell, hogy tartozzék. De itt van a szolgáltatás nyújtás, szabadságával kapcsolatos rendelkezések, itt vannak ezek is. Az újságírók ugyanis gazdasági jellegű szolgáltatást is végeznek, amikor tudósítanak. Ezek a rájuk kényszerített feltételek azt eredményezik, hogy az újságírók képtelenek munkájuk ellátására. Ez tehát a szolgáltatás nyújtás szabadságának megsértését jelenti, a versenyjogi jogszabályokat sem tartják tiszteletben, és monopóliumot teremtenek. A bizottság ezen elemeket nem vette figyelembe, noha ezt meg kellett volna tenni, és ott aztán a polgárok szemelől létezik a, a tájékoztatáshoz való jog, amely az Európai Unió jogában szerepel, ott rögzítve van, ki is lehet szélesíteni azt a szempontot, ahogyan ezt a jogot tekintjük, és talán más módokon is be lehet avatkozni. A tévénézők ugye a szolgáltatások címzetjeinek is tekinthetőek, ugye tájékoztatást kapnak, és joguk van a kreatív tevékenységhez. Tehát nem lehet akár a futballcsapatok, akár mások esetében kizárólagos jogokat alkalmazni, nem lehet megtiltani a tájékoztatáshoz való jogot, vagy olyan gazdasági feltételeket kényszeríteni újságírók, fényképészek vagy mások szemre, akik, amelyek akadályozzák őket tevékenységük ellátásában, és ez a szabad verseny elvét is sérti. Elnök asszony, én azt javasolnám, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és aztán nézzük meg, hogy mi mindent tehetünk még ebben az ügyben mert az UEFA, illetve a FIFA, amelyek állam az államban, most már gazdasági feltételeket kényszerítenek másokra, és így a lakosság fele felétől megtagadják azt a jogot, hogy ezen sporteseményeket követhessék, és nem kapnak objektív tájékoztatást. Virginie. Merci, euh, merci. Köszönöm, elnök asszony elég gyakran kapjuk ugyanazt a választ a bizottságtól, ebben a bizottságban, mármint az Európai Bizottságtól, hogy nem tudunk semmit tenni, mert nem tartozik az Európai Unióra, ez elég fárasztó, és egyébként 7% a GDP-nek a sport, tehát elég fontos területről van szó. A helyzet, ahogy leírták, nyilvánvalóan ellentétben áll azokkal a nagy elvekkel, amelyekre az Európai Unió épült, erről Marias kollega már beszélt. Egy sportszervező felveti a kapcsolatot egy szolgáltatóval, hogy médiatudósítást adjanak az eseményről. Vannak azonban óvintézkedések, amelyek a domináns pozíció, illetve a monopól ellen hathatnak itt olyan műsorszorról van szó, amely korlátozza a többi médiának a hozzáférését, és korlátozza őket abban, hogy ellássák az alapvető feladataikat. Ez alapvetően a versenyjoggal ellentétes, és gyakorlatilag egy zsarolásról van szó, azoknak az újságíróknak a rovására, akik normálisan részt vennének ezen a sporteseményen és tudósítanának. Tehát ez egy versenykérdés tulajdonképpen. A polgárok szempontjából pedig az információhoz való jutás joga az, ami itt sérül, mert egy sportesemény eh, az eh, az egy olyan dolog, aminek az, az eredményét szeretnénk tudni, ráadásul egy gazdasági esemény is, aminek vannak pénzügyi vonatkozásai, és egy társadalmi esemény is, amely adott esetben nagyon nagy számú polgárt is érint ez lehetőséget biztosít arra például, hogy eh, mindenfajta társadalmi tranzakciók történjenek. Politikai, diplomáciai jelentősége is van a sportnak, az élsportnak. A polgároknak erről joguk van információt szerepelni. Nem, nem fogadhatjuk el azt, hogy eh, az ilyen eseményekkel kapcsolatos eh, események azok immár ne információ adásra eh, adjanak okot, hanem egyszerűen csak kommunikációra vagy PR-re. Ami pedig eh, szintén elfogadhatatlan, hogy a képek, illetve az audio az csak egy forrásból legyen elérhető, Tudjuk, hogy például a nézőtéren vannak problémák, vannak törvénysértések, vandalizmus, ilyen dolgok történnek, és ezeket is csak a független újságírók tudják tulajdonképpen átadni a, a, a, az embereknek, hiszen ezek nem csak sportesemények, illetve sportjelentőségű történések, hanem politikai jelentőségű történések. Ezért én szeretném, hogyha a bizottság világosabban fogalmazna és jobban körüljárná ezt a témát, különösen azokat a gyakorlatokat, amelyek elterjedőben vannak, és e- a követelések vagy szerződéses feltételek, amelyek egyre többen, egyre jobban szigorúak, én ezért azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és hozzunk konkrétabb lépéseket, vagy indítsunk egy jogsértési eljárást, vagy pedig változtassuk meg a szabályokat, hiszen az információrahoz jutás ezeken az eseményeken a polgárok számára továbbra is létfontosságú. Köszönöm, hogy az elnök. Ebben én is nagyon szimpatizálok ezzel az állásponttal. De a Kulturális Bizottság és az Európai Bizottság is úgy vélik, hogy itt az EU-nak kevés szerepe van. A Kult Bizottság, a Kulturális Bizottság azt mondja, hogy nem sérül az európai jog, az információhoz való jog, a szerzői jogok nem sérülnek. A Kulturális Bizottság konklúziója az, hogy a petíció nem veti fel európai jog jogszabály sérülését, különös tekintettel az audiovizuális irányelvre is, és azt javasolják, hogy a petíció benyújtója egy nemzeti bíróságon támadja meg ezeket az intézkedéseket, mert ezek nemzetközi hatáskört érintenek, és a megfelelő hatóságai a tagállamoknak el kellene, hogy járjanak. Ez tehát a Kulturális Bizottság véleménye, mi kértünk tőlük véleményt, és ezt küldték. Ők ezt javasolják. Én úgy gondolom, hogy a kollégák többsége azt mondja, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, én sem tehetek másként, akkor nyilván hagyjuk. Nárt úr szeretne még záró nyilatkozatot tenni? Van-e véleménye erről a vitáról, amit elhangzott? Köszönöm, csak a Kulturális Bizottság konklúziójára reagálnék. Nagyon könnyű ezt letelepíteni a nemzeti szintre, és a nemzeti sportszövetségek gyakran megpróbálják megoldani a helyzetet, de látjuk, hogy Európában terjed ez a modell, a sport az nem nemzeti eh, kérdés. Itt nagyon gyakran nemzetközi sporteseményekről van szó, eh, nemzetköziek a szerződések is. Itt eh, elhangzott az UEFA és a FIFA neve, a TV közönség, ráadásul nem csak európai ezeknél az eseményeknél. Én csak rámutattam néhány esetre, amely az Európai Unióban történt, de tudok mondani afrikai eseményeket is, ahol a rádió, adó, a rádió adókat kizárják az eseményről, miközben ezekben az országokban a rádió sokkal elterjedtebb, eh, mint Európában. Eh, ugyanakkor a katari jogtulajdonosok kizárják a helyi rádiókat a közvetítés lehetőségéből. Ez egy trend, ez egész Európában megfigyelhető, és éppen ezért eh, egy európai fellépés nagyban segíteni az európai újságírók munkáját. Köszönöm, akkor így járunk el, mondja az elnök, nyitva hagyjuk a petíciót, Mária úr csak távirati stílusban, elnök asszony. Szakbizottságunkban megtapasztaltunk egy bizonyos dinamikát, tehát következtetéseket vonunk le a vitaink után. Világos persze, hogy nyitva tartjuk ezt a petíciót, de azt mondanám, hogy a gazdasági dimenziója ennek a petíciónak, azaz az újságírók azon joga, hogy hozzáférjenek azon helyszínekhez, ahol sportesemények zajlanak, oly módon, hogy tevékenységüket el tudják látni, ugye ez egy gazdasági jellegű tevékenység. Nos, ez oda összekapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy az ahogy a sportesemények már pán-európai jellegűek. Európai szövetségek, az UEFA vagy egyebek, például globális szinten a FIFA döntenek ezekről. Azt mondanám tehát el, hogy ezt a petíciót meg kell küldenünk annak érdekében, hogy megértsük, hogy vannak-e itt versenyjog megsütéshez kapcsolódó problémák, illetve az újságok azon jogának megsütése, hogy foglalkozásukat, tevékenységüket ellássák, szolgáltatást tudjanak nyújtani. Ez az, amit meg kell vizsgálnunk. Tudván azt, hogy az Európai Bizottság már ellenőrzéseket végzett, például a sporteseményeket közvetítő csatornák esetében meg kell nézni a nagy televíziós csatornákat, hogy vannak-e itt is jogsértések. Tehát kövessük nyomon ezt az eseményt, legyünk rá figyelemet, tartsuk nyitva ezt a petíciót. Itre. I think that we... Nos, köszönöm akkor ezt az itrének is megküldjük, valamint a Gazdasági Bizottságnak is, mert a Gazdasági Bizottság az, ami a verseny dolgokkal rend, foglalkozik. Én úgy gondoltam, hogy az Ipari Kutatási Bizottság, nem, nem a Gazdasági Bizottság, mondja az elnök többen beszélek egyszerre. Az, a gazdasági bizottságnak kellene megküldeni szerintem, mondja az elnök, mert a versenyjogi aspektust kellene jobban megvizsgálni. Tehát oda küldjük, és meglátjuk, hogy van-e más módja annak, hogy ezt az ügyet előrébb vigyük. Köszönöm, hogy eljött ismét hozzánk. Nagyon sajnálom, hogy konkrétabb módon nem tudjuk önt segíteni. Talán egy lépést tettünk előre. Köszönjük, és megyünk tovább a következő petíció. Ez... Is petition 8 a 811-es 844 aláíróval ez egy projekt, amely két víztároló építéséről, medence építéséről szól a Szevezó folyó mentén. Itt van a petíció benyújtója, illetve szerzője Giovanni Cortese, akit üdvözlünk itt, és reméljük, hogy Brüsszel nem hangolja le túl az időjárás miatt. Nyilván Olaszországban sokkal jobb idő van most. Mindenesetre üdvözöljük Önt, 5 percet kap. Buongiorno a tutti e grazie per la cortese attenzione. Mindenkit üdvözlök, és köszönöm a kedves figyelmüket. Ez a 0811 per 2017-es petíció, amely a Szevező folyóra vonatkozik. Ugye itt eh, a eh, medencék megvalósítása. Sajnos itt a eh, zene miatt a felszólalót nagyon lassul, rosszul lehet hallani. Costituiranno un attentato alla salute della cittadinanza.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 a szervező folyó vize, illetve az ülepítési vizek szörnyű keveréket alkotnak a polgárok egészsége szempontjából. Szenágó nem tartozik a vízgyűjtő területhez, hanem 400 kilométerre arrébb van, tehát mi köze van a mi önkormányzatunknak ehhez a folyóhoz. Itt megmagyarázok azon okokat, ami miatt szükség van ezen medencében, rendszer megépítésére, ez a dokumentum, ez nagyon jelentős. Ugye itt 18 ezer növényt ültettek el ezen a területen, ahol ugye a medencéket tervezik, hát a növényeket már eltávolították. A jogsértési folyamat mely zajlik a szevezó folyó kapcsán, és a terület lakói nevében kérjük a polgárok egészségének védelmét. A folyó vize szennyezés helyzet, ezt kell először megoldani bármiféle beavatkozás előtt. A jogszabály célja az, hogy a vízáró rétegeket védez, védje. Ugye itt egy 2006-os jogszabályra hivatkozunk. Köszönöm. Si continua, eh, dottor Borgi, sono io. Borghi eh, vagyok, szeretném önöket eh, üdvözölni. 35 éve általános orvos vagyok, foglalkoztam a rosszindulatú daganatokkal is. Nos, ez a Szenágó folyóhoz kapcsolódó projekt, ez ez víztárolásra irányul a legszennyezettebb vízek közül Európában. Itt a nikerről van szó, a tetraklorid etilén, amely májrákot is okozhat, vagy a diklormetán szintén kancerogén, a tetrakról meten szintén ideg, méreg, és más veszélyes vegyszerekről is szó van itt, ezeket lehet látni itt a filmen, és az eső esetén ezek még jobban terjednek. Itt toxikus elemek dekantációjáról, dekantációjáról van szó, amelyek a vízzáró rétegekbe szűrődnek, és ezek nem alkalmasak a réteg védelmére. Itt ezek a molekulák el terjednek ezen víztömegek ö, ö, szétterjedése kapcsán, hogyha megvalósul a tervezett létesítmény. Ö, a jogszabályokat itt nem tartják be, akár a toxikus anyagok, illetve a vízeruréták kapcsolatáról szóló jogszabályokra utalok, európai és nemzeti jogszabályokra. Itt kérjük az egészség, a környezet védelmét, itt degeneratív patológiák veszélye merül fel, és mindannyian felelősek leszünk, ha ez bekövetkezik. Bízunk az önök beavatkozásában, és köszönjük a figyelmet. Marina Cortéze vagyok, bio, molekuláris biológus. Borgi úr szólt a trazinról, az atracinról, amelyet az EU betiltott, ez egy endokrin disruptor. Ezen kívül van itt egy kapcsolat az anyagnak való kitettség, illetve a hematológiai betegségek, a limfomák, a leukémiák kialakulását illetően. Aztán itt van a diklormetán, erőteljesen kancirogén, és itt ez lehetségesen rákértő, nem lehet kapcsolatba hozni vízaló rétegekkel, szennyvízkezelő telepekkel. Aztán itt van a glifozát, ez nervicid és és, az, és ez is endokrin disruptor, a testünkön belül olyan enzimekkel léphet kapcsolatba, amelyek lebontják a mérgeket. Hogyha ezt a rendszert megváltoztatják, akkor egy krónikus gyulladás alakulhat ki, az összes szervet károsítva. Ez az, ami a szavazó folyóban van, tehát a víze minden más, mint tisztának minősíthető. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. És eh, azt is, hogy eh, betartották a az előírt hozzászólási időt. Itt van Szenágó polgármester Magda Bereta. Önt is üdvözöljük, polgármester asszony két percet kap. a komisszió. Milyen tisztelt szakbizottság, Magda Beretta vagyok, Szenágó önkör, önkormányzat ideiglenes polgármester. Támogatom eh, Giovanni Cortéza kezdeményezését a kiegyenlítő medence megvalósítása ellen a szavezó folyón, a Szenágó önkormányzat területén az összes eh, politikai erő csatlakozott ehhez. A különböző politikai pártokhoz tartozó adminisztrációk eh, idején 2010-től mostanáig az összes polgármester mandátumot mandátumot kapott az önkormányzati tanácstól, hogy Szenágot képviseljük az összes intézményes és jogi fórumon, hogy fellépjünk a szevezó folyók egyenlítő medencia megvalósítása ellen. Mindeneket a következő okok miatt. Ugye Szenágo egy zöld övezet Milánó északi részén, eh, nagyon jó helyzetben van, lakóterület ez eh, a Groene Park mentén. A témája nagyon fontos volt az elmúlt években, meg a táj védelme is, és ennek ellenére ránk kényszerítették ezen kiegyenlítő medencék megvalósítását, ez nagyon sősen károsítaná a területünket. Itt 17 hektár bebetonozásáról van szó a Groana Parkban, ez 20 focipályával egyenértékű terület. Érthetetlen, hogy miért választották ezt a területet a medencék megvalósítására, hiszen ez messze van a szavazó folyó vízgyűjtő területétől. A Milánói agglomeráció beépítése okán és a szomszédos önkormányzatok döntései miatt mi fizetjük meg a legmagasabb árat, egy nagy területünket feláldozva ezzel, ez a polgárok életminőségét is rontja. Noha megvalósítottuk az északnyugati csatornát, ami a magasvizes problémát megoldja, ezt el kellene ismerni. A szomszédos önkormányzatok a saját területükön különféle beruházásokat hajtottak végre hidrogeológiai szempontból érzékeny területeken, és ez vízzáróvá tette a területet, visszafordíthatatlan módon károsította a természeti jellemzőket ezen beépítések révén. Most a jelen projekt révén ezek a területek veszélyes módon kiterjednek majd, és a már mm, fennálló területi természeti problémákat tovább rontják, olyan, mint hogyha egy rákot ráksejtek befecskendezésével akarnánk kezelni, hát ez paradox. Aztán itt van a szevezó folyó vizének minősége. Az EU többizben felpanaszolta a szevezó a harmadik legszennyezettebb folyó Európában. Nos, itt ez a helyzet nem hagyta közömbösen a polgárainkat, ezt a szakbizottságot sem hagyja majd remélhetőleg, hiszen itt nagyon súlyos problémák vannak a polgárok egészséges szempontjából. Ugye a folyóvíz duzzasztása egyrészt a belélegzett levegő minőséget rontaná a belélegzett párák gőzök miatt, aztán a vízzáró réteg szennyezését is eredményezni, melynek szintje az elmúlt időben növekedett. Emiatt nem értjük, hogy hogyan is lehet az, hogy az önkormányzat feletti intézmények hogyan engedélyezhették és finanszírozhatják ezt a bizonyos projektet. Ennek nagyon súlyos természeti következményei, szociális költségei lesznek. Itt ehelyett inkább a jelenlegi vízművek karbantartására, bonifikálására kellett volna hangsúlyt helyezni az adott térségben, ezért a szenágói önkormányzat nevében és számlájára az megkapott mandátumom révén szeretném az önök figyelmét kérni ezen petíció kapcsán, amely a Szevezó folyó kiegyenlítő medencének megépítése ellen irányul. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Madam uh, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy azt már eh, korábban jeleztük, a bizottság eh, jelenleg nem tudja kommentálni a petíció benyújtóinak eh, a közleményeit, ugyanakkor köszönjük nekik a pontos prezentációkat, amelyek a lehetséges veszélyekről szólnak. Itt olyan veszélyekről van szó, amelyek környezetet, illetve az emberi egészséget érhetik. Alaposan elemezni fogjuk a benyújtott anyagokat, és eh, kialakítjuk eh, kellő időn belül az álláspontunkat. Köszönöm. Köszönöm ezt a nyilatkozatot. Egyébként tudtunk arról, hogy önök nem fognak tudni további információt adni. E, korainak tartottuk, ugyanakkor politikai döntés született a koordinátorok körében az, hogy kerüljön ez rendre. Talán azért, hogy önöket is inspirálja arra, hogy e, gyorsabban e, szeredjen, szerepeljenek. Most megadom a szót a képviselőknek, Eleonórának először. Köszönöm, elnök asszony. Én szeretném azt is kiemelni, hogy ez a projekt és ez a petíció egy olyan projektre vonatkozik, amit már módunk nyílt megismerni itt a szakbizottságban az elmúlt hónapokban. Tehát az elemzések, az értékelések, amiket végeztünk, ezek továbbra is ugyanazok. Hogy jobban kifejtsem, Ugye itt emlékezünk arra, hogy Olaszországban a földterületek fogyasztása, felélése hihetetlen tempóban zajlik minden három másodpercben, minden másodpercben három métert betonoznak be, tehát ez 60 hektárt jelent naponta körülbelül. Észak-Milánóban, Milánó északi része a legbetonozottabb terület Európában, 75%-ról beszélünk, aztán ugye a folyókat befeltük, itt van például a szevezó, ezeket csatornákba kényszerítettük beton gátakkal és így csökkentettük a víz, a folyó normál mozgását, kiáradását, egyre szűkebb csatornákba kényszerítettük, és ennek persze megvannak a kihatásai a területre, egyre inkább megtapasztalhattuk ezt, a tények kapcsán, ugye a tapasztalatok, drámai tapasztalatokat éltünk át a terület hidrogeológiai problémái kapcsán. Most ugye a megoldások, amiket a politika javasol, és itt általánosan fogalmazok, mert itt ezek közigazgatás és regionális szintű döntések voltak a politika részéről mostanáig, és ez, ez a projekt, ugye a szenegói medencék megépítése, de más medencékről is szó van, ötről összesen a Szevezó mentén. Hát régi, 20 éves projekt már ez, és egyfajta vészhelyzeti sürgősségi jelleggel próbálja ezt a problémát megoldani hosszú távú elképzelések nélkül, nem holisztikus megoldásokat alkalmazva, amit pedig a terület kérne nyomatékosan. Nagyon sokan ellenzik ezt a projektet, a petíciót benyújtóknak köszönöm, hogy jelen vannak és bemutatták a petíciójukat. Tehát nagyon sok az ellenző. Itt technikai vetületek is vannak. Hihetetlen az, hogy egy ilyen jellegű projekt a felszín alatti vizek szintjét alacsonyabbnak ítéli, illetve a medencék szintjét, mint a vízzáró rétegek szintjének legmagasabb szintjét, és ez egyfajta víz szerző réteg, vagy vízforrás az adott terület lakói számára pedig. Tehát itt nyilvánvaló, hogy vízszennyezésre fog sor kerülni, a felszín alatti vizek szennyezettek lesznek, ugye itt a szennyezőanyagokra petíciót benyújtok fel, hittek a figyelmet. Ugye itt nagyon sok illegális hulladék lerakó hely is van, ezeket már nyilvántartásba vették a Szevezó folyó mentén, tehát itt a folyóba öntenek mindenféle anyagot. Ugyanakkor itt azok a föld tömegek, amiket kitermelnek, hogy megépítsék ezeket a medencéket, hát azok is nagyon szennyezettek, nagyon rossz minőségűek, és ennek is meg lesz a maga költsége. Tehát igencsak zavarodottan állunk ezen projekt előtt, az illet, építetők nehezen tudják folytatni a munkát, és annál jobb, mondhatom én, hiszen az lenne itt a cél, hogy leblokkolják ezt a projektet, ez ugyanis nem oldja meg a problémát. Egy régi elképzelés mentén jött ez létre, ahelyett, hogy a jövőbe tekintene itt egy nagy projektet akarnak erőltetni, ahelyett, hogy kisebb létesítményeket valósítanának meg ezen a területen, ami sokkal hatékonyabban megoldaná a problémát. Vannak innovatív megoldások, más országokban is láthattuk ezeket, Európában so, nagyon hatékonyan alkalmazzák ezeket. Az ötcsillagos mozgalom mindig is kérte ezen petíció befogadását, ezt sürgősséggel kértük. Sajnos a bizottság nem tudott pontos értékelést adni a petíciót illetően, de a projektet már ismerjük, már beszéltünk erről itt ezen a fórumon. Hát az ötcsillagos mozgalom valamennyi szinten egységesen lép fel és jelen van ezen projekt ellenében, tehát akár önkormányzati szinten, akár regionális, akár nemzeti szinten, az Európai Parlament szintjén, szintjéig. Azt kérem az elnök asszonytól, hogy persze tartsuk nyitva ezt a petíciót, írjunk a regionális, de akár helyi hatóságoknak, a milánói önkormányzatnak is, ez ugyanis az egyik érintett fél, és a kezdeményezés előmozdítója már fizette, finanszírozta ezen létesítmények megvalósítását részben. Tehát itt a polgármester felszólalt ugye a petíciót benyújtókat követően, és erre utalnék, hogy én egy kicsit veszélyesnek tartom a helyi önkormányzat képviselőinek megadni a szót. Persze örülök annak, hogy ők támogatják a petíciót, benyújtókat, magát a petíciót, és a projekt ellen emelnek szót, ugyanakkor ez egyfajta gyakorlattá válhat és alááshatja magát a petíciót, mint eszközt, amelyet a polgárok érdekében, nevében hoztunk létre, a helyi ö, hatóságok, önkormányzatok más fórumokon hallathatják a hangjukat. Remélem, hogy ezzel nem teremtünk precedenst. Persze nagyon jól értem itt azt, hogy mennyire szükséges, hogy a helyi önkormányzat is szót kapjon, hogy ő itt beszéljen, de szerintem nem túl elegáns az, hogy ők itt elveszik a teret, az időt a petíciót benyújtóktól. Több vízben meghallgattuk már a polgármestereket, de az esetben ők maguk voltak a petíciót benyújtók vagy aláírók. Most ez egy kicsit más helyzet, és remélem, hogy jövőben nem fog előfordulni. Eleonora, ugye? Eleonora. Én azt szeretném, hogyha egy kicsit jobban megfontolná még mielőtt elkezdi reklámozni a pártját itt a szakbizottságban, hogyha mi is itt ezt megcsináljuk, akkor ezzel elveszük az időt a petíció elől. Szeretnénk minél inkább pártatlanok lenni. Ne tegyük ezt, ne kezdjék el a pártjaikat hirdetni itt a különböző frakciók résztvevőit ne csináljuk ezt, hogyha valaki el akar jönni egy petíció ismertetésére, akkor ezt mindig megengedjük. A cégeknek nem, de a helyi hatóságoknak, regionális hatóságoknak igen. Függetlenül attól, hogy milyen párthoz tartoznak, megválasztották őket, egy demokratikus testületben megkaphatják a szót. Peter jár. Elnézést, elnök asszony, annyit szeretnék mondani, az egyetemese kedvéért, hogy én csak annyit mondtam, hogy természetesen a helyi hatóságok jelenléte üdvözlendő, ahogy ez korábban is törvény, történt, ehhez a koordinátorok meghívása szükséges. Például a Szadori polgármester, amikor itt volt, ő volt a petíció szerzője, azért ez egy kicsit más helyzet. Figyelembe kell venni ezt a helyzetet, hogy ne teremtsünk precedenst. Természetesen a petíciót nem akartam arra felhasználni, hogy a saját pártomat népszerűsítsem, de mivel itt együtt vagyunk, hogy meghallgassuk a petíció szerzőt, itt a szakbizottságban ki sem szabad ejteni a pártok nevét. A petíció tartalmával, céljával foglalkozunk, és azzal, hogy hogy tudunk tovább lépni. Ez a célja a szakbizottságon belüli munkának. Péter. Köszönöm szépen. Én is örülök, hogy itt van a napirendem ma ez a petíció. Ez az egyedi eset nagyon fontos, ugyanakkor strukturális problémát is világosá tesz. Az Európai Bizottság válasza még nincs meg, de mégis napirendre helyeztük, mert itt egy környezetvédelmi problémáról van szó. A petíciót benyújtók panaszt emelnek, és a bizottság mindig azt mondja, hogy teljes bizalmunkat vetjük a tagállamokba, hogy tiszteletben tartják az európai jogszabályokat, és nincs ok arra, hogy beavatkozzunk, mondja az Európai Bizottság. Ugye, hogyha készen lesz az építkezés, akkor már nehéz lesz ezt korrigálni. Itt pont a környezethez kapcsolódó projekt, a környezetet befolyásoló projekteknél egy megfelelő időben zajló kommunikációra van szükség a bizottság, a tagállam, a regionális hatóságok között, ezért jó példa ez erre, jó, hogy erről ma beszélünk, és jó, hogy a bizottság meghallgatja a petíciót benyújtókat, most a hatóságokon a sor, de intenzív kapcsolatot kell tartanunk, és az a lényeg, hogy ez a projekt ne készüljön el, ne valósuljon meg, a petíció maradjon nyitva, és az Európai Bizottságtól azt várjuk, hogy nagyon gondosan vizsgálja meg a petíciót benyújtó kifogásait, felvetéseit egy gyümölcsöző párbeszéd érdekében. Ennyi lett volna elnök asszony. Aztán a jövő héten, hogyha Timmermans alelnökkel beszélünk, akkor számomra ez is egy felvetendő kritika lesz, hogy a környezetet befolyásoló projekteknél jobb kommunikációra van szükség a petíciós szakbizottság, az Európai Bizottság és a tagállamok között. Tehát jó az, amit ma teszünk, ez a dolog még nem készült el, ez a létesítmény, és ezért még lehet korrigálni, lehet erről beszélni. Köszönöm a petíciót benyújtóknak, ezt nyitva fogjuk tartani, ezt a petíciót, és abból indulok ki, hogy az Európai Bizottság mindig gondosan jel, de most még gondosabban fog eljárni, és így meglátjuk, hogy milyen további lépéseket lehet majd tenni. Köszönöm szépen, Koszolino úr. Mm. <coughs> Mi pare che gli argomenti sono... Úgy tűnik számomra, hogy elég meggyőzőek az érvek, ezeket be lehet fogadni, és nyitva lehet hagyni a petíciót. Felmerül bennem a kérdés, hogy azonokból kifolyólag, hogy az elmúlt napokban én így értesültem, talán a petíciót benyújtok, megerősíthetik ezt. Az egész eljárás leblokkolták, mert a ten teren ö, ö, ugye ö, nyert céget. Ö, I lavori non sono cominciati, quindi... Azt panaszsal illették, tehát a munkák el se kezdődtek még. Én ezért azt javasolnám, hogy most hagyjuk a formaságokat, és azt javasolnám az elnök asszonynak, ugye egy széles körű egyetértés van, és nem kell erről a témáról vitát folytatni. Tehát szerintem az elnök asszonynak levelet kellene intéznie mind az Európai Bizottsághoz, hogy gyorsítsa fel a döntéshozattalt, illetve a véleményt erről a szóban forgó projektről, és azt hiszem, hogy az olasz hatóságokhoz is levélel kell fordulnunk petíciós szakbizottságként, itt mind a régióról, mind pedig a milánói önkormányzatról szó van, ha jól értettem. Tehát az egész szakbizottságunk nevében az elnökasszonynak levelet kellene ezen hatóságokhoz intéznie, hogy függesszék fel ezeket a munkálatokat, ugyanis itt a tendernyertes cég felé kell fordulni, hogy függessze fel a munkálatokat, és ugye várjuk az Európai Bizottság és saját szakbizottságunk érdemi vizsgálatát. Mert itt az a kockázat, hogy befogadjuk a petíciókat, a javaslatokat, véleményünk megegyezik a petíciót benyújtókéval, ugyanakkor már annyira előre haladott szakaszban vannak az adott munkák, hogy nehéz ezeket korrigálni. Most még itt a lehetőség, hogy beavatkozunk még azelőtt, hogy a projektet megvalósítanak, befejeznék. Azt hiszem, hogy valamennyünk nevében szólhatok, hogy az elnök asszony forduljon levéllel mind az Európai Bizottság, mind pedig az olasz hatóságok, az önkormányzat, illetve a régió felé, a tartomány felé, hogy ragadja meg azt a lehetőséget, hogy a cég lemondott a munkálatok megvalósításáról, ez idő alatt ellenőrzéseket kell végezni, és az Európai Bizottság érdemértékelését várjuk. Így a Peti Szakbizottság tekintélyét is visszaszerezzük, mert néha csak tükrözzük a polgárok nehézségeit, visszatükrözzük ezeket, ugyanakkor nem tudunk beavatkozni. Szerintem egy ilyenfajta érdemi felépésre lenne lehetőség, és így a petíciót benyújtók kéréséhez is csatlakozunk. Elég nyilvánvaló ez az ügy, az önkormányzat elég kicsi, az elmúlt években hatalmas munkát végzett az önkormányzat, hogy megőrizze ezt a parkot, jelentős beruházásokat, ezek európai szintűek is. Ez egy olyan sérülés lenne ez a projekt, amelynek a megvalósítását nem hagyhatjuk. Köszönöm, elnök asszony, nagyon gyorsan szólnék hozzá. Én Milánói vagyok, és úgy vélem, hogy ezek a technikai vélemények, amelyet az orvos, illetve a biológus asszony szájából hallhattunk, ezek tovább erősítik azt, amit a szakbizottság is óhajt, világossá kell tenni, milyen minőségűek itt az érintett vizek, illetve tisztázni kell, hogy van-e egészséget, ilyen egészségre kockázat, ugye a milánóiak amúgy is megszen, megszenvedik már a víz és légszennyezés következményeit. Itt megoldást kell találni, hogy el kerüljük, hogy ezek az időzített bombák felrobbanjanak, úgymond, amit a visszanyezés jelent. Az ilyenfajta nagy létesítmény, vízmű további súlyos problémákat jelenthet a polgárok egészségére. Ugye a felszín alatti vizeket szennyezheti ez, és itt a levélben utalhatunk a lehetséges további beavatkozásokra is. Tehát itt a kis létesítményekre gondolok, ahelyett, hogy megépítenék ezeket a medencéket, az összes felsorolt problémát maga után vonva. Azt hiszem, hogy ez a kezdeményezés olyan, amivel valamennyien meg egyetérthetünk, fontos ezeket a technikai megjegyzéseket is belevonni a levélbe. Thank you very much. Köszönöm szépen. Teri úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden. This uh, is an important... Nagyon fontos környezeti problémáról beszélünk, de mivel közegészségügyi vonatkozásai is vannak, és ez alapvető fontosságú számunkra, úgy gondoljuk, hogy a petíciót nyitva kellene tartani még egy kis ideig, hogy jó megoldást találjunk. Thank you very much. And that concludes. Köszönöm szépen. Ezzel a felszólalók listájának végére értünk. Hogyha petíciót benyújtók szeretnének még két percben élni a szólás jogával, most van itt az alkalom. Non posso che ringraziarvi, non so... Csak köszönetet szeretnék mondani udvariasságukért, illetve azon tény okán is, hogy ugye mi megpróbáltuk bemutatni a kockázatokat, illetve hogy milyen érzékeny vetületeket bír ez a téma. Ugye a Szenágot területének 43%-át a Nei Park teszi ki, hogyha ezt a 17 százalékot 87 ezer négyzetmétert be, betonozzuk, hát akkor ez egy teljesen kontraproduktív intézkedés, ezt védtük eddig ezt a területet. Ez a területre vonatkozó megjegyzés, ugyanakkor ott van persze a, víz, a felszín alatti vizek szennyezésének problémája, mert a Szevezó folyó vize olyan helyzetbe kerül, hogy alacsonyabb lesz, mint a vízzáró réteg, tehát a felszín alatti vizek. Tehát így a ö, víz keveredés, víz szennyezés egy bizonyosságnak tekinthető, ugyanakkor nincs ö, geológiai ö, gát, akadály, ez nincs, nem szerepel a projektben, és ez még inkább növeli a veszélyt. Megpróbáltuk ezt jobban kifejteni a bemutatott anyagban. Én nagyon hálás lennék, ha ezen jelentésnek a kellő figyelmet szentelni a szakbizottság, és bizonyos vagyok benne, hogy így fog eljárni. Nos, én még egy dolgot szeretnék elmondani, mert nem hangzott el. Ugye itt a kromoszoma vált változások is bekövetkezhetnek, és ezek örökletesek, tehát ez nem csupán ránk vonatkozik ezek a károk, akik most 2018-ban élünk, hanem azokra is, akik az utódaink, tehát ez örökletes, ők is megszenvedik azt, amit mi szenvedünk el, tehát és aztán itt vannak még olyan patológiák, mint a fehér vérűség, amely ilyenfajta vegyanyagokhoz kapcsolódik. A leukémiában szenvedők túlélési átlagos ideje 12 hónap. Tehát ez az, ami a szervező folyó kihatása a felszín alatti vizekre. Következő hozzászóló, szeretnék köszönetet mondani az érdeklődésért, a figyelemért, és ha további információkra, adatokra van szükségük, a rendelkezésükre állunk. Thank you very much. That Köszönöm szépen, és ezzel le is zárjuk ezt a témát. Persze vissza kell térni majd rá, hogyha a bizottság teljesebb körben válaszolt, nyitva hagyjuk a, a petíciót, és kivárjuk a választ. Időközben a regionális és helyi hatóságokhoz levelet intézünk, ahogyan ezt a kollégák sürgették. Hogyha a bizottság teljes válaszát megkapjuk, akkor több információnk lesz, és tovább léphetünk. Köszönöm mindenkinek, hogy ide utaztak, jó utat hazafelé, és tartjuk a kapcsolatot. To the next petition, which is 85. Következik a 857-es petíció. A Bilingual education and... Kétnyelvű oktatás, illetve a teljes immerzió a katalán iskola rendszerbe eh, azok számára is, akik eh, máshonnan költöznek Katalóniába. Losszáda asszony van itt, aki a petíció benyújtója, elnézést tévedtem, mondja az elnök. Volt egy hiba az elnöki feljegyzésben. Először a 857-es következik. Dadano, Citizens Action Group on Science and Commercial Establishments. Tehát ez a 857-es, amely a, az Impulso Ciudadano polgári csoport petíciója. Itt van Carlos Silva, ő ennek a petíciónak a benyújtója, és önnek meg is adom a szót. Um, well, good morning everybody. I'll read my petition. Um, el castellano o español es el idioma oficial. A spanyol nyelv, Spanyolország hivatalos nyelve az az alkotmány harmadik cikke viszont megadja az hivatalos nyelvek használatának jogát minden állampolgárnak Katalónia, autonóm közösség, amelyben a népesség 17%-a él. A katalán 37%-ban használatos a népesség körében. Últimas cuatro décadas han utilizado el tema lingüístico como arma ideológica y ideológiai fegyvernek használják a nyelvi kérdést, eh, amikor eh, kisebbségi programként eh, kötelezővé teszik a katalán oktatását. Ez a fajta társadalmi beavatkozási politika az médiában, az oktatásban érvényesül, kirekesztő nyelvi politika ez. Szabályozzák a vállalkozások és a kereskedelem területén is a nyelvhasználatot. A szolgáltatások, a közszolgáltatások esetében is fontos hogy legalább katalánul megjelenjenek ezek az információk. A törvény részletesen leírja az előírásokat, vagyis hogy katalánul is megkaphatják a felhasználók a közszolgáltatások feltételeit és a szerződést. A spanyol ajkóak számára nincsen ugyanilyen fogyasztóvédelmi eszköz a kereskedelemben a katalán használatát erő, erőltetik. Így az katalán ajkúak jogait jobban védi a törvény. Az alkotmánybíróság elé vitték ezt a helyzetet néhány évvel ezelőtt, hogy védjék a spanyol ajkóak fogyasztói jogait. A következő értelmezést írta elő az Alkotmánybíróság. A spanyol ajkóak spanyol nyelven kaphatják az információkat, hiszen ez a spanyol köztársaság hivatalos nyelve. A katalán eh, nyelvre nem korlátozódhat a fogyasztói tájékoztatási jog. De a katalán eh, autonóm kormány csak ezt eh, a jogot biztosítja, vagyis a katalán nyelv tájékoztatási használatát a kereskedelmi szerződésekben. Kis és nagy vállalkozások esetében büntetéseket szabtak ki a katalán tájékoztatás hiánya miatt, miközben arról elfeledkeznek, hogy spanyolul és tájékoztassák a felhasználókat, pedig ezt a nyelvet a spanyol köztársaság minden lakója érti, és ez egy hivatalos nyelv az Európai Unióban is. La política nacionalista ha sido muy eficaz. La rotulación e información fija de la mayoría de... A legtöbb kereskedelmi kirendeltségben csak katalánul érhetők el inf- információk, az ilyen diszkriminatív gyakorlatok miatt a katalán, amely egyébként kisebbségi nyelv, az írásbeli tájékoztatásban sokszor egyedülálló kiváltságos helyzetet élvez. Az Európai Unió előírja, hogy a fogyasztó számára érthető nyelven nyújtsanak információt, ezt a katalán hatóságok figyelmen kívül hagyják, így hátrányt okoznak a spanyolajkú lakosságnak. Az Európai Uniónak a fogyasztóvédelem magas szintjét kell biztosítania, a katalán hatóságok diszkriminatív gyakorlata megsérti az alapvető jogok 20, kartájának 21. cikkét, nyelvi diszkriminációt alkalmaz, és a 22. cikk pedig a nyelvi sokszínűséget védi, ezt is megsérti ez a gyakorlat. Nagyon fontos, hogy minden Európai Uniós állampolgár egy számára érthető nyelven kapjon tájékoztatást fogyasztói ügyekben. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján kérjük a bizottságot, hogy a katalóniai autonóm közösség gyakorlatát vizsgálja felől a nyelvhasználat ügyében. kérjük a bizottságot, hogy indítványozzon megfelelő intézkedéseket a nyelvi diszkriminációval szembeni fellépés érdekében. Azt is kérjük, hogy a petíciót nyitva hagyják, amíg a diszkriminációs helyzet meg nem szűnik, illetve a katalóniai és spanyol ajkóak alapvető jogai sérülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadjuk a szót a bizottság képviselőjének, Krisztel Merkadepi Kéresz. Um, thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, thank you for the... Köszönöm, hogy a petíció benyújtója eljött ide, ahogy uh, a petíció szerzője is írta, a nyelvi sokszínűség és a kulturális sokszínűség eh, tiszteletben tartása egy alapvető érték, ez a hármas cikkben is benne van, illetve a nyelvi diszkriminációt az Emberi Jogi Karta 21. cikke tiltja, valamint eh, az Európai Bizottság is örködik afelett, hogy az európai jog érvényesítésekor az alapvető jogok érvényesüljenek. A az Európai Bizottságnak nincs általános hatásköre azonban arra, hogy egy eh, tagállamban fellépjen az általános emberi jogokért, csak akkor teheti, hogyha az Európai Unió joga is érintett a Karta 51. cikke alapján a karta rendelkezései a tagállamok felé vannak címezve akkor, amikor azok az európai jogot hajtják végre. Itt eh, egy regionális kormány eh, nyelvpolitikájáról van szó, eh, egy tagállamon belül ez a tagállam felelősségi köre, a tagállam tartja meg azt a hatáskört, hogy az alkotmányának megfelelően szabályozza ezeket, betartva a nemzetközi jogszabályokat a nemzeti és regionális nyelvekre ezek a szabályok érvényesek, beleértve a különböző területi részeken a nyelvi jogok elismerését. Amennyiben regionális hatóságok felé elé telepítik a nyelvi jogszabályokat, akkor a tagállam feladata, hogy jogszabályokkal elérje azt, hogy az alkotmány, illetve a nemzetközi jog által biztosított jogokat, alapvető jogokat betartsák. Az Európai Bizottság tehát úgy véli, hogy ezt a petíciót nem tudja kezelni, mert ezek az itt kifejtett nyelvi jogok a tagállamok exkluzív kompetenciájába tartoznak. Vale, eh, vamos a dar la palabra. Akkor a szakbizottság tagjai következnek. Sí, Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a petíció benyújtójának, hogy ismertette velőttünk, előttünk ezt a diszkriminatív helyzetet ahogyan a bizottság képviselő is elmondta. A diszkriminációt el kell kerülni, és ebben az esetben a tagállam kizárólagos hatáskörével van dolgunk. A tagállamnak kötelezettsége elkerülni ezt a fajta diszkriminációt, amit nagyon pontosan felvázolt a szerző. Személyesen Én is azt gondolom, hogy hiba azt mondani, hogy csak a nyelvi nyelvhasználathoz lehet kötni az identitást. Precisamente lo contrario de lo que deseamos. Ez pontosan az ellentéte annak, amit szeretnénk, ezt a fajta diszkriminációt meg kell szüntetni. Köszönöm, Majte. Beszáll rá, kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottság megszólalását, hiszen nyilvánvalóvá tették, hogy kifejezetten diszkriminatív gyakorlattal van szó, ami megszegi az alapvető jogokra való szabályozást. A kártát, de mivel a szubszidítás elve szerint tagállami jogkörről van szó az 51. cikk véleményünk eh, szerint nem tudjuk ezt megoldani ebben a bizottságban. Az alapvető jogok kartáját az 51. cikk miatt eh, alapszövegnek kell terteni, tartani. Azért emlékeztetném az Európai Bizottságot és a Petíciós Bizottságot is, hogy a petíció a fogyasztói jogok védelmét sürgeti, itt merül fel diszkrimináció, és a fogyasztói jog biztosítását sürgetik. A fogyasztónak joga van az információhoz, az általa értett nyelven hozzáférni. Ezt előírja az európai jog, a fogyasztói jogsérülét, a 38. cikk írja elő a fogyasztói jogok védelmét. Az egyik legfontosabb célkitűzésünk és vívmányunk az egységes piac, az állampolgári jogok kiteljesítése a közös területen való joggyakorlás egységessége, a nyelv nagyon fontos eszközünk, de az egységes piac kiteljesítése érdekében és az európai állampolgári jogok gyakorlása érdekében a fogyasztói jogokat is védenünk kell. Kérem a bizottságot, hogy ebben a parlamentben a Júri, az Inko is talán illetékes lehet, őket is érdemes ebbe bevonni, és azt is kérem, hogy nyitva maradjon a petíció, mert én úgy gondolom, hogy érdemes volna, hogyha, hogy az a generalitált politika, nyelvi politikát megvizsgálná az Európai Bizottság, hogy a fogyasztók számukra érthető nyelven kapjanak kimerítő tájékoztatást ez már európai hatáskör, és kérem a bizottságot, hogy vonja kérdőre az autonóm közösség kormányzatát nyelvi politikájával kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm. És köszönöm mindenkinek, hogy türelmesek voltak, egy kicsit ki kellett ugranom. Köszönöm Rosszának, hogy átvette az elnöklést egy időre. Teresa. Muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Lo que estamos haciendo aquí me interesa muy particular. Úgy gondolom, hogy én vagyok az egyetlen katalán itt, akinek katalán az anyanyelve. Nem vagyok nacionalista, sőt, ellenzem ezeket a gyakorlatokat, az a hosszú évek óta gyakorolja ezt az eljárást a katalon katalán kormányzat. A nemzeti építkezés eszköze a katalán nyelv, de sérti az állampolgári és fogyasztói jogokat. Nekem is vannak olyan rokonaim, akik vállalkozó kereskedők, és ők is szenvednek ezektől a nyelvi szabályoktól. Valóban az 51. cikk szabályozza de más területeken is figyelmen kívül hagyják a fogyasztói jogokat. Én azt kérem, hogy ezt a kérdést az említett szakbizottságok elé is vigyük, a Júri és az Inkó elé, és hogy hagyjuk nyitva a petíciót addig, amíg megoldást nem találunk. Súlyos ez a probléma, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek megoldást kell találnia. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Soledad. Köszönöm, elnök asszony. Először is azt kell elmondanom, hogy nagyon szomorú vagyok. Perdón, y luego vendrá el, el, el tema de la educación. Kapcsolódik ehhez az oktatás kérdése is a néppárt részéről. Az alkotmánybíróság elé került mindkét ügy a közelmúltban. A katalán kérdés esetében nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy nagyon nagy a megosztottság, nagyon nehéz ez a helyzet. Nagyon fontos volna megoldást találni, általános megoldást ezekre a kérdésekre. Spanyolország kulturális gazdagsága a diverzitás. Én andalúz vagyok, az andalúz hagyomány is nagyon sokszínű és gazdag. Nem konfrontációra volna szükség, hanem együtt élni ezzel a gazdagsággal. Garantálni kell a békés együttélést, és ez különösen eh, Katalóniában eh, érik nagy kihívások manapság. 2010-ben az Alkotmánybíróság döntést hozott, az, a néppárt 50 képviselőjét ítélték el, vagy az ő gyakorlatukat. Itt egy kisebbségi nyelvről van szó, illetve hivatalos nyelvekről. Azt is kimondja az alkotmány, hogy nem kötelezhető senki egyik vagy másik nyelv használatára. Ez az a terület, ahol garantálni kell a fogyasztói jogok érvényesülését. Az a törvény egyértelmű, az ezt úgy kell értelmezni, hogy a katalán állampolgárok együtt élhessenek egymással, és nem folyamatos konfrontációban éljenek. Ez az a katalán kormányzatnak a hatásköre. Az állam és a magán szek magánágazatokban és hasonló szabályozásra van szükség. Az Európai Bizottság kimondta, hogy ez nemzeti, tagállami jogkör, nem bizottsági. Én a következetességre szeretném felhívni a figyelmet. Néhány hónappal ezelőtt volt a petíciós bizottságban egy vita katalán petícióval kapcsolatosan, és akkor úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk rosszabbítani ezt a konfliktust. Én úgy gondolom, hogy ez a petíció nem alkalmas időpontban született, pontosan emiatt. Én következetességet sürgetek. Ez a kérdés Katalóniában nagyon kényes most, és ennek az ügynek Spanyolországban kell megoldást találnia. Én azt gondolom, hogy nem konfliktus kell keresni, hanem megoldásokat. Köszönöm szépen. Thank you very much, Soledad. Köszönöm, Soledad. Külön köszönöm, hogy az együttélés fontosságára rámutattál, illetve megbékélése, hogyha ez lehetséges illetve hogy egységesen kell fellépni, illetve hogy tagállami hatáskör érvényesül ebben az ügyben. Terry Cabras úr. Eh, bueno, yo no he visto... Elnök asszony. Nekem úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nem támogatja ezt a petíciót, hanem azt mondja, hogy ez nem európai hatáskör. Visszahozhatjuk ezt mindig eh, ide a petíciós bizottságba, de mindig ugyanazt fogja mondani az Európai Bizottság. Köszönöm, Szoledád, eh, eh, az előbbi fejtegetést. Nagyon fontos dologra hívtad fel a figyelmet lehet, hogy mást gondolunk ideológiailag bizonyos kérdésekről, nem szabadna ezeket a kérdéseket ideológiai szintre terelni. Nyelvi, állampolgársági, együttélési kérdésekről van szó. Én szeretném, hogyha mindenki meglátogathatná Barcelonát és a városainkat probléma nélkül a spanyol nyelvhasználat miatt valakit megbüntettek? Nem. Arde politika agresíva. Az, hogy exkluzív politikáról, agresszív politikáról, kizárásról beszélnek, én ezt abszurdnak tartom. Inkább az a tényeket zárják ki ebből a vitából, most már azt gondolom, hogy a politikai fikció területére tévedünk, amivel a kisgyerekeket riogatják, abszurdum. A kérdésem, nincsen nyelvi probléma, mert a törvény kimondja, ezt már megerősítették a bíróságok is, hogy legalább katalán nyelven kell ezeket az információkat szolgáltatni. Ez nem azt jelenti, hogy csak katalánul. A cél, hogy a katalán nyelv használók jogait védjék. Együtt érzek kedves barátom gondolatával, de azok a külföldiek, akik számukra érthető nyelven kívánnak információt kapni, állítólag spanyolul. Ez számomra abszurdum, micsoda furcsaság. Szóval óvatosan kell eljárni megértéssel, de a nyelvi jogokat védik ezek a törvények, ezeket megerősítette a bíróság értelmezése is. A cél, hogy két nyelvűek legyenek a problém, az állampolgárok, és akkor nem lesz probléma a nyelvhasználatban és a diszkriminációban. Nem fog senki agresszív politikát kiáltani, stb. Nincs is igazán probléma. Én azt kérem, hogy zárják le a petíciót, persze visszahozhatjuk folyamatosan ide a bizottságba ezt a petíciót, de nincs semmi értelme. Thank you very much. And I see that colleagues are now asking for the floor first. Köszönöm. Vannak kollégák, akik másodszor kérnének szót, de nem adom meg, mert eh, a következő petícióval kell foglalkoznunk, ami egyébként hasonló témájú, de Rósa most először kért szót. Eh, Én eh, két nyelvű vagyok, katalánul és spanyolul is beszélek. Nagyon fontosnak tartom az autonóm közösségekben, Katalóniában, Valíciában, Valenciában, hogy két hivatalos nyelv van, és mind a két nyelvet védenie kell a kormánynak. A katalán nyelv illetve a Baleár-szigetek esetében a helyi nyelv külön védelmet érdemel, hogy a gyerekek megtanulják, és mind a két nyelvet ismerjék. A harmonikus együttélés a két nyelv között, amit el kell érnünk, ezt nem sikerült még, integráló két nyelvűségre van szükség. A mi térségünk fontos turisztikai célpont, a két nyelv tanításának párhuzamosan kell zajlania. Számomra ez a nyelvi immerzió nem tetszetős koncepció. Azok a kormányok, amelyek függetlenséget törekednek, identitást akarnak formálni a nyelvvel. a nyelvet, a katalán nyelvet szeretem, de azt nem szeretem, hogyha instrumentalizálják a megosztás érdekében, és háborús eszközt eh, teszne, eh, csinálnak belőle. Amikor eh, egy iskolában mindent csak katalánul tanítanak, akkor már a két nyelvűség elve sérül valamiféle józan észre kell itt törekedni józanságra, hogy ez a megosztottság megszűnjön. Mindazonáltal való igaz, Beatrice Májte is az egyensúlyról beszélt, a két nyelv között, a két hivatalos nyelv, mind a kettő hivatalos, mind a kettő a sajátunk. 24 vállalkozó több milliós bírsággal sújtottak nyelvhasználati kihágás miatt. Tehát a józan észre appellálók, illetve arra, hogy törekedjünk a harmonikus együttélésre. Tudom, hogy a bizottság azt mondja, hogy nem életékes, Donya és József is elmondta, nem a bizottság fogja ezt megmondani, hogy ez fontos kérdése vagy sem. Igen, tagállami hivatal hatáskörről van szó, de mivel helyben nem tudják megoldani a problémáikat, ide fordulnak hozzánk az állampolgárok. Én továbbra is azt sürgetem, hogy józanul próbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezen a ponton visszaadom a petíció szerzőjének a szót. Röviden reagáljon az elhangzottakra, van-e hozzáfűzni valója? Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy először is nagyon sajnálatosnak tartom a szocialista képviselő felszólalását. Egyébként pedig Terry Cabras úr számára azt tudom mondani, hogy ez ideológiai probléma, nem azt csinálunk belőle, hanem ideológiai problémáról van szó, a nemzeti építkezésről, a kisebbségi nyelvek védelme most már ezt szolgálja, ezt könnyű megérteni. Brüsszelben eh, egy két nyelvű közösségben eh, élnek, ahol óriási többségben vannak a francia ajkúak, és mégis flamandul is minden információ elérhető. Erre van szükség Katalóniában is, de a katalán nacionalisták visszaélnek az egyébként pozitív evekkel, amelyeket az Európai Unió alkalmaz, és így megszegik megsértik a spanyol ajkú közösség alapvető jogait, e, ezt nem hallgathatjuk el, és minden fórumon, ahol lehetőségünk van, ezzel ellen küzdeni fogunk. Kérjük az Európai Bizottságot, hogy mégis vizsgálja meg ezt az ügyet, és azt, hogy Katalóniában milyen helyzet alakul ki. Okay, fine. Thank you very... Remek, köszönöm szépen a felszólalásokat egy valaki kérte azt, hogy zárjuk le a petíciót, viszont nagy kérdés, hogy valóban le akarja zárni a petíciót továbbra is? No, no, no. And yes, from, from someone. Okay, we'll keep it open for the... Nyitva hagyjuk még egy időre, és meglátjuk, hogy merülnek-e fel új érvek. Nem nagyon tudom elképzelni, milyen új érvek merülhetnének fel, de nem tudom lenyár, lezárni a petíciót, hogyha ilyen sokan ellene vannak. Köszönöm. Nézzük a következő témát, amely amelyet majdnem be, kihirdettem az előbb a 858-as, amely szintén a teljes nyelvi immerzió ellen szólal fel. Ánám a szádám, most másodszor megkapja a szót. Üdvözlök mindenkit! Szeretnék diákat is vetíteni. Én a kétnyelvű iskolák szövetségének az elnöke vagyok, tíz éve dolgozunk ezért az ügyért. Katalán vagyok, spanyol ajkú, és egy olyan szervezetet képviselek, amely aggódó szülők jogait képviseli, mert a katalán iskolákban marginalizálják eh, a spanyol ajkú gyerekeket. A katalánok 50%-a spanyol ajkú, az autonóm közösségben hivatalos nyelv a spanyol, illetve Spanyolország fennmaradó részében természetesen az. az a katalán oktatási vezetés nem tartja tiszteletben a spanyol ajkú gyerekek jogait. Kötelezővé teszi az oktatásban a katalán nyelvet. Gyermekeink nem tudnak megtanulni írni, olvasni anyanyelvükön, három évesen szinte el kell felejteniük azt a nyelvet, amit otthon beszélnek. A szülőknek kötelezettségvállalást kell aláírniuk, az iskola nyelvi politikáját alá kell írniuk, amely szerint a katalán az iskolában az egyetlen oktatási nyelv. Miren esta, miren esta diapositiva fijamente. En la mayoría de los centros... Nézzék csak ezt az ábrát. A legtöbb oktatási intézményben, az óvodai oktatásban nulla óra, alapvető alsóban két óra, felső tagozaton három óra hetente a spanyol oktatási idő matematikát, történelmet, tudományokat nem oktatnak ezen a nyelven, e, illetve az iskolai előadások, énekek, az iskolai kommunikáció is katalánul zajlik. Ez nagyon nagy kötelez, nagyon nagy követelmény az, az svanyalájkú gyerekek számára, emiatt rosszabbul is teljesítenek gyakran az iskolában az UNESCO tanulmány felismeri, hogy 10 ponttal rosszabbul teljesítenek a spanyol ajkú gyerekek, mint a katalán ajkúak. Nyilván rosszabbul teljesítenek azok, akik nem az iskola oktatási nyelvét beszélik anyanyelvként. Ezért a spanyol gyerekek sokkal többször élnek át kudarcot, buknak meg, és kevésbé integráltnak érzik, érzik magukat az iskolában. Ezek a csoportok, akik különleges igényekkel rendelkeznek, még inkább hátrányos helyzetben vannak, akik látásukban, hallásukban, mozgásukban sérültek. Nekik még nehezebb az beilleszkedés az iskolában, még egy akadály áll előttük, a nyelvi akadály. Arra kötelezik őket, mint a többieket, hogy csak katalánul tanuljanak, és még az őket támogató szolgáltatásokat is katalánul nyújtják csak. Katalóniában sokan költöznek évente Spanyolország más részeiről, illetve a világ többi részeiről, és azzal találkoznak, hogy nem találnak olyan iskolát, ahol nem kötelezik a gyerekeket a katalán használatára. Őket tájékoztatnunk kell az igazságról, hogy az első osztályban bevezető katalán oktatást kapnak a gyerekek, és eh, sokszor nem is vizsgáztatják le a spanyol ajkú gyerekeket, mert csak spanyolul tudnak a kérdésekre válaszolni. Ezért a bukás veszélye nagy, illetve az, hogy eh, rosszabb iskolai eredményeket kapnak ezek a gyerekek. Az Európai Unió alapvető jogaival foglalkozó kárta 14. cikke foglalkozik a az oktatással, a nyelvi diszkriminációval és a sokszínűség tiszteletben tartásával. Katalóniában nem te, tartják tiszteletben a spanyol ajkú tanulók nyelvi jogait, ezért megsérték az Európai Unió alapvető jogait. Ezért az Európai Unió illetékes abban, hogy a tagállamok politikáit összehangolja oktatási területen. Képviselő hölgyek és urak, azért vagyok ma itt, hogy bebizonyítsam, hogy ezek az érvek igazak, diszkriminatív az oktatási gyakorlat Katalóniában. Az emberek, a személyek mobilitása sérül, illetve a fogyatékossággal élő gyerekek jogai Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság kivizsgálná a gyerekek jogsérülését. Másodszor az Európai Parlamentet sürgetjük, hogy ítélje el ezt a gyakorlatot, intézzen a, a katalán és a spanyol kormányhoz levelet aggodalmával kapcsolatosan, hogy javítsák ki a diszkriminatív gyakorlatot. Azt is kérjük, hogy a petíció nyitva maradjon addig, amíg ezek az intézkedések meg nem történnek, illetve hogy a minket és a gyermekeinket ért jogsértés megszűnjön. Köszönöm. And now I'd like to turn to the commission. Köszönöm, akkor most a bizottsághoz, Márkán úrhoz fordulnék. Köszönöm. Ez a petíció arról szól, hogy a kötelező katalán immerziónak milyen hatása van a katalán iskolákban azokra a családokra, amelyek Spanyolország más régióiból Katalániába, Katalóniába költöznek. Mint ilyen téma, ez a tagállamok exkluzív hatáskörébe tartozik, mert alapvetően oktatáspolitikai kérdésről van szó, és az oktatás anyaga, illetve az oktatási rendszer megszervezése a tagállamokra tartozik alapvetően. Az Európai Uniónak ráadásul tiszteletben kell tartania a kulturális és nyelvi sokszínűségét a tagállamoknak. Éppen ezért az oktatás nyelve, vagy minden más kérdés, amely egy oktatási nyelvre vonatkozik, az a kizárólagos hatásköre a tagállamnak, és ezeket a témákat az Európai Bizottság nem tudja vizsgálni, ezt nemzeti szinten kell kezelni ezt a kérdést. Az alapvető jogok kartája csak akkor igaz a tagállamokra, vagy érvényes a tagállamokra, amikor EU jogot hajtanak végre, ez pedig nemzeti hatáskör tehát a petíció benyújtóját a nemzeti hatóságokhoz és regionális hatóságokhoz irányítanánk. Thank you very much. Köszönöm szépen, és akkor most megnyitom a szót a hozzászólók előtt. Beatrice következik. A mí me parece que es, es muy normal que le resulte difícil de entender y aún más de aceptar. Que... Nos, az több mint normális hogy megértsük, hogy milyen nehézségeket okoz az a helyzet. A spanyolul beszélőket diszkriminálják Kasztíliában. Katalóniában. Nos, itt a gyermekeket is megkülönböztetés éri, már ami a hatékony oktatáshoz való jogukat illeti, hasonlóképpen a szülőket is. Az európai jogszabályok számos elemét hagyják figyelmen kívül, nem csupán az alapvető jogok kartájára utalok, amiről a bizottság is beszélt, de itt nem az oktatás politikáról beszélünk csupán, hanem a kiskorúak védelméről, a politikai manipulációról. Itt utalhatok a gyermekek jogairól szóló egyezményre is. A katalánok és más polgárok, akik nyelvi megkülönböztetés tárgyává válnak, ezek azért kerültek ebbe a helyzetbe, mert az állam nem tett eleget. Ezért vagyok Brüsszelben, ők is azért jöttek ide, hogy az Európai Unió beavatkozik az egyenlőség elvei alapján. Most kihez ö, fordulhatnak? Strasbourghoz vagy Hágához? Miért is létezik akkor a petíciós szakbizottság? Ez egy ö, ügyfélszolgálati ablak, amely 500 millió polgár előtt ö, nyitott. Szerintem jó helyen járnak a petíciót benyújtók, mi vagyunk azok, akikhez fordulniuk kell. Ahogy a korábbi, a hozzászólók is mondták, szerintem is a katalán hatóságokhoz kellene levelet intézni, hogy ezen nyelvi megkülönböztetést felpanaszoljuk, a kiskorúk helyzetére utaljunk, és a nyelvi politikát újra kellene értékelni ezen a területen. Talán egy látogatást is szervezni kellene, hogy megnézzük a helyszínen a konkrét helyzetet. És akkor kiderülhet, hogy ez egy fikció, vagy ez egy valós helyzet, ezek valós tények-e. A Júri és a Kultszakbizottságok is értékelhetik a helyzetet, illetve esetleges intézkedéseket fontolgathatnak. Persze tartsuk nyitva a petíciót. Köszönöm, erre visszatérhetünk. A Jurinek ugyanehhez semmi köze, de valamelyik másik bizottsággal esetleg felvehetnénk a kapcsolatot. Most megadnám a szót Majténak. Muchas, muchas gracias, presidenta. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első perctől egyeteművé szeretném tenni a szakbizottság eh, elnökség előtt, hogy támogatni szeretném a petíciót. Por tanto, tengo conocimiento. Kétnyelvű vagyok, spanyol baszk, ezért pontosan ismerem, hogy milyen eh, problémát jelentenek eh, a nyelvek országomban, és a a saját autonóm köztársaságomban dolgoztam az oktatási rendszerben. Nagyon sokféleképpen lehet előmozdítani a nyelvi sokszínűséget. Amikor a szülőknek ez a szándéka, és a csoportokban ezt meg lehet oldani, akkor elő kell segíteni, hogy ha különleges igényekkel bírnak a gyerekek, akkor az anyanyelvükön tanuljanak meg írni, olvasni a gyerekek. Ez a gyerekeknek alapvető joga. Hogyha bizonyos hatóságok, amikor bizonyos hatóságok a hatalmat szereznek, akkor megakadályozzák ennek a jognak az a gyakorlását. A gyerek ezek szerint kevésbé fontos, mint a nyelv vagy a politika, és a gyere, gyermekek ö, oktatási jogai sérülnek ö, a politikai célok érdekében. Jó magam, ahol a gyerekeimet neveltem, ezt a helyet el kellett hagynom az, az, ö, oktatási helyzet és egyéb zaklatások miatt. És az én gyermekeimnek is probléma volt, hogy spanyolul nem kaptak oktatást. A kultúra nyelve az a nyelv, amelyen az iskolában beszélnek. Elképesztő, hogy vannak gyerekek, akiknek megtagadják az alapvető jogait az oktatási hatóságok. Tudom, hogy nem az Európai Parlament vagy a bizottság hatásköre ez, de én azt gondolom, hogy gyerekekről van szó, és a, a gyerekek fontosabbak, mint az, a kormányzati politika. Köszönöm. Rossza. Rossza. Sí, gracias, Köszönöm szépen. Egy kicsit ismételjük azt, amit korábban is elmondtunk, hogyha egy kormány egy kétnyelvű régióban nyelvi immerziót rendel el, ez történik, vagyis azt hogy a két nyelvből az egyik előtérbe kerül, a másik pedig szenved, és megtagadnak alapvető jogok, megtagadják érvényesülését. A Belel szigeteken én is sok évig dolgoztam a kormányzatban, és nagy vita volt a programokkal kapcsolatosan, az is igaz, hogy ezekben a régiókban az ideális megoldás a rugalmasság, hogy mind a két nyelven rugalmas oktatást kapjanak. Nekem például az egyik gyermekem sajátos nevelési igényű gyerek, és tudom, hogy mennyire fontos, hogy a rendszer rugalmas legyen és alkalmazkodjon egy hallássérült, egy mozgássérült gyerekhez. A rendszert kell a gyerekhez igazítani, a cél a gyermek fejlődése. A rugalmassággal kell a nyelvek felé nyitni, a két nyelv tanulására lehetőséget adni. Ahogy a te elmondtad, mindannyian szeretjük a nyelvünket, én is szeretem a katalán nyelvet, de nagyon fontos, hogy ne legyenek túlzott kötelességek, bigottéria, hiszen ebből merülnek fel ezek a problémák. Ennek a petíciónak nagyon is sok alapja van. Jönnek a pártok, és a nyelvet felhasználják politikai eszközként. A nyelvnek a megértés a lényege, és az együtt élés, és agresszív eszközt kreálnak belőle. Elnézést, Josep. Yo no soy partidaria de misionar allí. Yo soy partidaria de inculcar el sentido. Én azt szeretném, hogyha a józanész érvényesülne. A Beleár szigeteken a kormány hét baroldali pártból áll, kötelezettséget határoztak meg, hogy az orvosok mind beszéljenek katalánul, illetve ahhoz, hogy valaki a szimfonikus zenekarban játszon, beszéljen katalánul. Vannak olyan előírások, amelyek egyszerűen lehetetlennek és nem értelmesek a józan néz használatát sürgetem. A nyelvek a, a szív eszközei kell, hogy legyenek, nem pedig a politika eszközei. Majorkán az elem, a németet is támít, tanítjuk. Nagyon fontos, hogy az ész és az érzelem is érvényesülne ebben, de hát inkább az ész és a józanész diadalmaskodjon, hogyha fegyverként használják a nyelvet, akkor a megosztásra használják fel. Nem megosztásra, hanem egységességre van szükség, ezt nagyon megbánjuk majd a jövőben. Mind a két nyelvet védeni kell rugalmassággal, józan észre. Köszönöm. Thank you very much. Mr. López Aguiar. Köszönjük, López Aguiar úr következik. Thank you, Chair. Sabe la Presidenta Wikström. Köszönöm szépen, Wikström asszony pontosan tudja, hogy nem vagyok teljes tagja ennek a bizottságnak, de igyekszem mindig eljönni, amikor az én tagállamom kerül terítékre, és ebben az esetben is erről van szó, hiszen ezért választottak meg minket. A petíció szerzői európai állampolgárok és spanyol állampolgárok évek óta foglalkozom az alapjogokkal és szabadságjogokkal, sok erőfeszítést teszünk a Libe bizottságban Wikström asszony, és én is sokat dolgozunk ezen, illetve ebben a bizottságban is mások, és sokszor szó esik a gyermekek jogairól, oktatási jogairól az oktatási rendszerben, és ráadásul eh, én az alkotmányos minőséget védem mindig, eh, és nagyon sok alkalommal kellett már az elmúlt években eh, emellett megszólalnom, amikor megpróbálják Spanyolország alkotmányosságát megkérdőjelezni. A spanyol alkotmányban van egy bevezető rendelkezés, a hármas cikk, amely arról szól, hogy, a, hogy Spanyolországban az állam hivatalos nyelve, illetve más nyelvek is amelyek az államban léteznek, ezek védelmet élveznek, illetve hogy hivatalos nyelvként működnek az autonóm közösségekben. A nyelvi gazdagság, sokszínűség része Spanyolország örökségének és védelmet érdemel. Az autonóm közösségek ez alapján kidolgozták nyelvi politikájukat. Katalónia autonóm közössége olyan politikát folytat, amelyet a 80-as években az alkotmányos építkezés lehetővé tett. a fiatalok, a gyerekek jogait nagyobb súlya kell figyelembe venni, és ha rendszerben visszaélések vannak, akkor ezeket ki kell igazítani. Meghallgattam az Európai Bizottságot, elmondták, hogy ez tagállami hatáskör, és valóban a petíciót nagyon érzékletesen adta elő a, elő a szerzője, ezért én azt gondolom, hogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót. Köszönöm szépen, Juan Fernando. Teresa. Köszönöm, Juan Fernando, hogy ilyen szépen ellensúlyoztad a, az előző szocialista felszólalást áldozatai vagyunk egy igazságtalan eljárásnak, ami Katalóniában zajlik. Én katalán vagyok, katalánul beszélek a gyerekeimmel, unokáimmal, katalán az anyanyelvem. Én szeretném, hogyha a gyerekeim megtanulnának katalánul. Én támogattam a két nyelvű rendszert, de az elmúlt években óriásiak a túlkapások, és kiderül, hogy nem arról van szó, hogy a nacionalisták a nyelvet védik, hanem valami mást felhasználják a nyelvet eszközként. Én, aki katalán vagyok, tipikus katalán vagyok, könyvet is írtam már katalánul, már kezdem elutasítani ezt a nyelvi politikát. a gyerekek megérzik ezt a fajta iszpanofóbiát, tehát a spanyol elutasítását, amikor rájuk elöltetik a katalán nyelvet az iskolákban, ez ideológiai, súlyos probléma, ez az egyik olyan probléma, ami megosztja a közösségeket, és egymás ellen forítja a két közösséget. Ahogyan többen elmondták, toleranciára van szükség, a törvény tiszteletben tartására. Nincsen eh, még egy olyan ország Európában, ahol nem lehet az iskolában a hivatalos nyelvet tanulni. Ezt a helyzetet minél hamarabb orvosolni kell. Köszönöm. Köszönöm, Terika Brasz Köszönöm, elnök azt. Es que ya no sé cómo inter... Azt mondják, hogy Katalóniában nem lehet spanyolul tanulni, nem is tudom, mit mondjak erre. Respeto a quien pense distinto, evidentemente, pero mi estupor. Én teljesen mm, megdöbbenve állok ezek előtt, az érvek előtt. Én lehetek önkritikus is, és a katalán kormányzatot is kritizálhatom, de én ezt az elhang, ezeket az elhangzatokat abszurdumnak tartom. Valami valóságos helyzetről kellene beszélni. Nagyon sajátosnak tartom, hogy eh, folyamatosan visszajönnek ezek a petíciók a statisztikai számokkal, és egy nem létező problémát fabrikálnak. Az elhangzott számok egyáltalán nem felelnek meg a valóságnak. Ezeket meg kellene vizsgálni. A probléma, pedagógiai probléma, vagy más probléma. Hogyha pedagógai probléma, és persze ez érdekes iskola szempontjából, azt tudni kell, hogy 300 nyelvet beszélnek Katalóniában. Ezeknek a gyerekeknek ugyanezeket a jogokat biztosítanunk kell, hogy megtanuljanak írni, olvasni. Mit tehetünk? Elő kell segítenünk, feltételezem, hogy legyen egy vagy két nyelv, legyen az a spanyol vagy a katalán, amelyen beszélhetnek azok, akik, az, amelyen mindenki beszél és megérti mindenki egymást. Pontosan erről beszélek, ami elhangzott az, hogy a szülőknek ezt vagy ezt kell csinálniuk. Nem erről van szó, hanem ezt teszik. Vannak bizonyos szülők, de ők egyáltalán nem a többséget képviselik Katalóniában. Az integráció, az iskolai integráció olyas valami, amit spanyol ajkúak sürgettek. Mert azt akarták, hogy a gyerekeik számára egyenlő feltételek legyenek az iskolákban. A nyelvi immerzióról a néppárti szavazat megszavaz, megszavazta a néppárt, a kolléganő pártja. Érdekelne, hogy mi történik azzal, akik csak a németül beszélnek Las Palmason. a nyelvi immerziót a nemzetközi szervezetek támogatták, az Európai Unió is, és mindenki, és ezek a vádak nincsenek alátámasztva érvekkel. Az iskolai alulteljesítés se kapcsolatban a PISA felmérés azt mutatja, hogy a gyermekeink jobban beszélnek spanyolul, mint, vagy jobban, jobb eredményeket érnek el spanyolban, mint az átlag, a spanyol átlag. Ne írogassunk leveleket a diszkriminációval kapcsolatosan, ehhez diszkriminációra is van szükség, de azt még nem bizonyítottuk. Hogyha itt most diszkriminációról beszélünk, egészen eltévedünk én azt javaslom, hogy zárjuk le az ügyet, mert ez állandó ismétlés, megbízható adatok nélkül, probléma nélkül problémázunk a spanyol iskolák, a katalán iskolással, iskolákkal kapcsolatban. Édes Istenem. Köszönöm. Én svéd vagyok, és egészen összezavarodom, amikor átveszik a spanyolok az irányítást az óriási érzelmeikkel itt a bizottságban, egy felszólalt hallgathatunk még meg, és utána visszaadjuk a petíció szerzőnek a szót. Yo creo que se ha dicho todo y se conoce la... Sok minden elhangzott már. Terry Cabras úr is beszélt már arról, hogy 2018-ban eh, kiderült a PISA felmérésből, hogy eh, a spanyol nyelv területén nagyon jó és eredményt értek el a gyerekek. Azt is mondhatjuk, sok mindent mondhatunk, de vannak olyan adatok, amelyek szerint a spanyol nyelvet jól ismerik a katalán gyerekek, és tanulják is. Ezek az adatok. Amit az elején elmondtam, azt most is el tudom mondani. A nyelvi sokszínűség gazdagság fordít, forrása, nem szabad a katalán nyelvet sem kötelezőként előtérbe állítani. Az alkotmánybírósági vizsgálatot is meg kell ismételni. és az alkotmánybírósági vizsgálatokban is vannak kényes pontok, kérdéses pontok. olyan helyzettel van dolgunk, amit már az elején elmondtam, ami nagyon kényes, nagyon nagy konfliktus vált ki, és úgy látom, hogy már melegítjük a motort a választási kampányra. Nem szabadna ezt a már nagyon nehéz helyzetet eh, kihasználni Katalóniában arra, hogy néhány többlet szavazatot szerezzünk. Köszönöm. Én szeretném tudni, hogy mi, mégis milyen nagy a különbség a két nyelv között. Én úgy gondolom, hogy olyasmi lehet, mint a svéd és a norvég között. Mi megértjük egymást teljesen, Miért kell ilyen nagy csatákat vívni, ha kölcsönösen megértik egymást? Ezek szerint nem kell a spanyoloknak spanyolul tanulniuk? Lehet, hogy valaki elmagyarázhatná, hogy milyen nagy különbség a spanyol és a katalán között. I to discuss that. The problem is nationalism. No. A probléma a nacionalizmus. Losszáda asszony, visszaadom a szót. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan szeretnék az elhangzottakra válaszolni a szocialista képviselőnő számára szeretném, hogyha nem adnának olyan érveket a számba, amit nem mondtam. Én nem mondtam, hogy csak spanyolul szeretnénk beszélni, katalánok vagyunk, spanyolajkó katalánok, két nyelvi iskolát szeretnénk, mert a közösségünk két nyelvű, A jogokat tiszteletben szeretnénk tartani mind a két oldalról, hogy minden katalán joga érvényesüljön a spanyol és a katalán ajkúaké egyaránt. Ha olyan iskolák vannak, amely marginalizálja az egyik nyelvet, akkor ez nem segíti elő az együttélést. Én a gyermekem számára azt szeretném, hogyha a gyerekek mind a két nyelven tanulnának, megtanulnák a gyerekek tisztelni mind a két nyelvet és egymást és ezt vinnék el felnőtt korukba tanulságként. Ez egy nacionalista mantra, semmilyen adat nem támasztja alá. A PISA felméréseket katalánul végzik Katalóniában. A spanyol teszt könnyebb, mint a katalán. Úgyhogy ez egy nacionalista érv a PISA felmérése való hivatkozás. Együtt szeretnénk kérni, egyenlő jogokat szeretnénk. Anya vagyok és állampolgár, nem fogadom el, hogy politikai jogaimat megtagadják. Egy éve járt a gyerekem iskolába, amikor egy katonai beszélgetés után a gyermekem az iskolában azt kérdezte, anya ezzel a nénivel miért az iskola nyelven beszéltél, és miért nem az otthoni nyelven? Az iskolai nyelv számukra a katalán, az otthoni nyelv a spanyol, és én azt szeretném, hogyha a lányom tudná, hogy az iskola nyelve mind a kettő, az otthoni nyelv és az iskolai nyelv, és ebben kérem a segítségüket. Köszönöm. Very good. Thank you very much. Köszönöm szépen és akkor most nekem kellene összefoglalni ezt a nagyon nehéz témát és helyzetet, de azt gondolom, hogy tudok előremutató lenni. Oh, it's just... Szerintem to the, to the situation. Of course we keep the petition open. Természetesen nyitva adjuk a petíciót, nézzük meg a helyzetet. Van egy uh, ítélet a spanyol nyelvvel kapcsolatban, hogy egyenlő eséllyel kell használni a katalán iskolákba, a katalánnal együtt a spanyolt. 2015 áprilisában két ítélet is megszületett a legfelsőbb bíróságtól, és eh, azt mondta ki ez az ítélet, hogy 25%-a az óráknak eh, spanyolul legyen a katalán iskolákban. És hogyha most látjuk, hogy a kisebb gyerekek számára nulla óra volt eh, spanyolul, akkor ez valami olyasmi, amire rá kell mutatnunk, mert eh, egy bírósági döntés, az egy bírósági döntés. E, ettől eltekintve persze lehetünk olyan érzelmesek, eh, eh, vagy túlfűtöttek, amilyen túlfűtöttek akarunk lenni, de nem lehet egy bíróítéletet semmibe venni. Tehát a javaslatom az, hogy Európa nyilván támogatja a szabad mozgást, és vannak olyan családok, amelyeknek Katalóniába kell rövidebb ö, ö, időre költözniük, és aztán amikor Spanyolország más részére visszamennek, akkor nem kéne, hogy azok a gyerekek elveszítsék a nyelvüket, ami szintén egy egy jó dolog. A családok szabad mozgásának korlátozása az egész egyszerűen nem egyeztethető össze ezzel az unióval, ami azt jelenti tehát, hogy nyitva adjuk ezt az ügyet, levelet írunk a regionális hatóságoknak, információt kérünk, utalva a bírósági ítéletekre. Szerintem ennyit tudunk most tenni, és azt hiszem, hogy ezzel akkor mindenki egyetért szolidád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 érdemes volna Katalóniába látogatást tenni, és megismerni a valóságot. Hogyan beszélnek a gyerekek az iskolában? And that is next step. We keep the Ez a következő lépés lehet. Eh, a petíciót nyitva hagyjuk. Eh, amennyiben egy ilyen látogatás is önök szerint eh, szükséges, akkor a koordinátoron keresztül jövőre azt is megcsinálhatjuk. Ez a koordinátorok döntése, egy nagyon is lehetséges megoldás Egyelőre nyitva hagyjuk a petíciót azzal, hogy utalunk a, régió, a régiónak írt, a régió vezetésének írt levélben a két bírósági döntésre. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a délelőtt és 14